Good morning. In Polish language this is dzień dobry. All members. Schönen guten Tag. Bonjour. <laughs> will be start. I will be continuing in Polish language. Lengyelül folytatom. <clears throat> Dzień dobry Państwu. Chciałem e, jó reggelt mindenkinek! Szeretném üdvözölni az Emberjogi bizottság tagjait, valamint vendégeinket. Nem sok teendőm van ma reggel. Pusztán az, hogy az, az albizottság elnökének megválasztását elnököljem aki a parlamenti ciklus második felében viszi majd az elnöki teendőket. Hölgyeim és uraim, arról tájékoztattak, hogy Barbara Lochbieler asszonyt jelölték az elnöki posztra a második ciklus félre is. Van-e más jelölés? Felteszem a kérdést önöknek. Hadd kérj ilyen Tavares urat meg, hogy van-e mondandója ezzel a témával kapcsolatban. Well, uh, I have... Nem sok más, mint az, hogy Barbara Lochbiller szerintem kiváló elnök kell lesz lenne bizottságunknak, úgyhogy a jelölését mindenképpen támogatom. Köszönöm. Domszkis úr, elnök úr, az Alde nevében is nagyobb becsülésemet tudom kifejezni, és örülök, hogy remélem, hogy Lokbiller asszony vállalja jelölését, és elfoglalja majd a posztot. Mindenképpen támogatom a jelölést. Elnök. Tehát a liberálisok is ugyanezt a véleményt vallják. Howitt úr. Hát itt egy tíz, díszkört futunk. Én is csatlakozom. Lokbiller asszony kiváló elnökünk volt, és szakbizottsági elnöki teendőt jól látta el. Nagy megrázkodás volt nekünk, hogyha nem vállalna a ciklus második felében, a, ahogy az zöld frakció is elmondotta, mi is elmondhatjuk, hogy támogatjuk. Rüder asszony a néppárt nevében is azt csak a legdicsérőbb szavakat mondhatjuk meg is ijedtem a ciklus felénél, hogy talán Lochmiller asszony nem áll talán készen arra, hogy jelöltesse magát. De ha teszi, akkor feltétlenül örülünk neki és támogatjuk. Elnök, úgy tűnik minden frakció az egyöntetű, egyöntetű politikai kórusban zengi Lochmiller asszony dicséretét, úgyhogy jóvá hagyjuk közfelkiáltás Lohbiller asszony kinevezését. Egyszerűen szerdecsnyi gratuluję. Gratulálok. Lohbiller asszonynak, és szeretném is meghívni, hogy foglalja el ismét elnöki székét. A szakbizottság többi tagja nevében engedje meg, hogy én is elmondjam, hogy nagyon örülök megválasztásomnak, és bízom abban, hogy továbbra is kiválóan látja a teendőket. Yeah, so, uh, thank you for... Köszönöm, köszönöm a bizalmukat, meg a dicsérő szavakat, és örülök, hogy elfoglalhatom ismét az Emberi Jogi Albizottság elnöki posztját. Szeptemberben is el, ezt a munkát láttam el, és úgy gondolom, hogy az elnökségben is, meg a, a szabadság egészében jó csapatmunka és szellem alakult ki. Azon leszek, hogy ezt továbbra is fenntartsam, ezt a kollegiális együttműködést. Most pedig az alelnökök megválasztása van rendem. Szavazzunk. Van egy rangsor, első, második, harmadik és itt tovább alelnökök. Az első alelnöki posztra minden frakció megállapodott abba, hogy Jib urat jelölik, aki nagy érdemdús alelnöke volt már a korábbi időszakban is szakbizottságunknak. Van-e további jelölés? Tőkés úr? Igen, uh, I should uh, nominate... Én szeretném második alelnöként jelölni Agnes Lebrun asszonyt. Köszönöm. Igen, támogatjuk Zsibur jelölését is a néppárt nevében. Köszönöm. Van-e további? Donski úr? Domski úr? Elnök úr, az Alde nevében és kazak kollégámat alelnökként jelölni. And then for the, uh... Első alelnöki posztra Tuana Szecsin, Szenisin, elnézést, Szenisin képviselő került jelölésre. Van a további jelölés? Talán a Howitt úr. Mondanom valamit? Indeed, I think it's, uh, Üdvözlöm. Annak üdvözlöm azt, hogy, hogy korábbi posztokat elfoglaló képviselők elfoglalják újra helyüket, ahogy ön is tette, ám új embereket is szívesen látunk a parlament második félciklusában, aki kemény munkát végzett a szakbizottságban, és ezért nagyon örülök, hogy elfoglalhatja ezt az új posztot. Elnök. Tehát, ha emlékszem még egyszer, felismerem Gzsibú lenne első alelnök, második alelnök. Lébrün asszony. Azt hiszem, hogy nincs itt, ugye? Francia. Nincs itt a harmadik Kaszák képviselő, negyedik pedig Szentsin képviselő. Szenisén képviselő. Van-e további jelölés? Ha nincs, akkor szerintem őket is közfelkiáltással választhatjuk meg. So, and I would like és akkor azt kérem önöktől, hogy jöjjenek ide, üljenek ide fel. Like those who served as vice president. Azok pedig, akik korábban alelnökként dolgoztak, és már nem teszik, velük is nagyon jó volt együtt dolgozni. André Kínászonyra gondolok például. yeah. not all. sin, yes, with, senisin. With, with here, so ah, okay. without, without. Hello. Okay. So, then uh, again, it's a little bit. Nos, nézzük, egy kicsit már későre jár ahhoz, hogy új, boldog új évet kívánjak mindenkinek, mégis boldog új évet szeretnék kívánni erre az évre, és remélem, hogy az erőfeszítéseink a nehéz emberi jogi helyzetekben előrelépést hoznak a világon bárhol. A mai napon sokat teendünk, teljes napi munka vár ránk, és azt kérdezem először, hogy elfogadható-e a napirend, van-e kiegészítés a rendel kapcsolatban? Hogyha nem, akkor elfogadottnak tekintjük a napirendet. Aztán a az október 17-e, illetve november 10-i ülés napirendjének jegyzőkönyvét elfogadják-e, vagy van-e változtatási igény ezekkel kapcsolatban? Nem. Akkor köszönöm szépen. És most pedig az elnöki közlemények következnek. Azt hiszem, hogyha visszatekintünk, akkor azt mondhatom, hogy a Szaharov dél decemberi kiosztása óta nem találkoztunk. Nagyon jó volt a vita, és nagyon jó előadásokat tartottak a díjazottak. A régió eseményeit továbbra is nyomon követjük majd, ugyanúgy, ahogy a múltban. Minden ülés alkalmával egy országra fogunk központosítani, és megnézzük, hogy az arab régióban milyen fejlemények vannak. Karácsony és új év között a civil szervezeteket támadták a nemzetközi, illetve helyi civil szervezeteket Egyiptomban. értem az egyiptomi hatóságoknak, aggályunkat fejeztem ki, és fölhívtam figyelmüket, hogy a civil szervezeteket békén kellene, hogy hagyják. Ez vonatkozik az emberi jogi civil szervezetek elleni korlátozó jellegű törvényekre, illetve szabályozásokra is. Aztán 99-ben Aung San Suu Kyi kapta meg a Szaharov díjat Burmában. Gondolom, hogy önök is követték az ottani pozitív fejleményeket. Nagyon reméljük, hogy amint előre mozdulnak az események, ő is ellátogathat majd Brüsszelbe, és átveheti személyesen is ezt a díjat. A Burma EU parlamenti delegáció Burmába utazik majd február végén, mivel nagyon sok emberi jogi jellegű kihívás van még mindig Burmában, azt gondoltam, hogy a alelnököknek, illetve az alelnöknek, az elnöknek e, is részt kellene vennie ebben a delegációban. Az elnökök konferenciája jóvá hagyta ezt a döntést, tehát csatlakozom majd a delegációhoz, és beszéltem a burmai nagykövettel, hiszen a program megvizsgálása után jó lenne, hogyha az emberi jogi biztossal tudnék beszélni egy átmeneti időszak után most van egy emberi jogi bizottság a burmai parlamentben. Tulajdonképpen itt a választások kerülnek terítékre, illetve a politikai foglyok, a gyermekmunka és az etnikai kisebbség, ezek lesznek a témák. Aztán január 11-én volt a tizedik évfordulója a Guantanamo-i börtön elindításának. 779 fogoly volt ebben a táborban, és még mindig 179 ember tartanak itt fogva. Az a követelésünk, hogy az Egyesült Államok kormánya zárja le ezt a börtönt, és igazságos törvényszék bírósági eljárás elé vigyék a foglyokat. Sajnos eddig nem történt változás a helyzetben, sőt, még rosszabb lett a helyzet, hiszen a azt mondták, hogy nem fogják a foglyokat az Egyesült Államok területére átszállítani, és ezért nem kerülhetnek polgári törvényszék elé. Ami pedig Kínát illeti, az elmúlt hetekben a kínai hatóságok egyre nagyobb nyomást gyakoroltak, és nagyon sok újságírót ö, ö, megtámadtak, illetve börtönbüntetéssel fenyegettek. államellenes tevékenységekért és aktivistákat 9, illetve 10 éves börtönbüntetéssel sújtottak. Csutfut is letartóztatták, illetve Liti aktivistát is 10 éves börtönbüntetéssel sújtották Hucsia, aki szintén egy Szaharov díjazott, 2008-as Szaharov díjazott. Több órán keresztül mm, rendőri kihallgatáson kellett, hogy elszenvedjen. Tavaly júniusában járt le a börtönbüntetése, de a politikai tevékenységét korlátozzák. Ami a mi delegációnkat, kínai delegációnkat illeti, beszéltem a kínai delegációval, parlamenti delegációval, és megegyeztünk, hogy a kínai delegáció következő ülésére engem is meghívnak, hogy az emberi jogi kérdésekkel foglalkozzunk. Nos, hogyha ez valóban megtörténik, ez a meghívás, akkor természetesen ellátogatok erre az ülésre. Decemberben már kijelöltünk egy ülést, de aztán ezt törölték az elnökválasztás miatt. Aztán, ami Oroszországot illeti, itt pozitív hírekről számolhatok be. Bizonyára emlékeznek, hogy a Memorial orosz civil szervezet kapta a Szaharov díjat, és Olik Olov, egyik vezetője ennek a szervezetnek, büntető, őt büntető eljárás alá vonták, amelyet aztán lezártak, azért, mert az orosz szabályok megváltoztak, Ő a csecs, csecsen elnök felelősségét, Karirov felelősségét megtagadta a Netereva Stiljova gyilkosságának való részvételével vádolták őt. Aztán az állami titkok kiszivárogtatása témájában is van egy, egy ügy, Igor Kália, Kália Vint vádolják ezzel, emberi jogi aktivista, és 2011-ben díjat nyert, valamint nagyon aktív Csecsenföldön, az emberi jogi sért, jogsértéseket próbálja feltárni ez a szervezet, úgyhogy megpróbáljuk arra rávenni az orosz hatóságokat, hogy ne korlátozzák ennek a személynek az emberi jogi tevékenységét. A parlament részéről továbbra is figyelemmel követjük majd az oroszországi fejleményeket, illetve szeretném emlékeztetni önöket, hogy február 28-án meghallgatást szervezünk Oroszország témájában, ami pedig Ukrajnát illeti. Voltak olyanok, ott a Troa szakbizottságból, akik eh, a Fehér Oroszországi delegációs ülésen tegnap részt vettek, ezt örömmel vettem tudomásul, illetve három civil szervezetet meghallgattunk a Fehér Oroszországi helyzetről. Egyértelműen elmondták, hogy rosszabbodott a helyzet, súlyosbodott, és eh, nyomást kell gyakorolnunk, gazdasági nyomást kell gyakorolnunk a Lukasenko kormányra, esetleg azáltal, hogy gazdasági szereplőkre nyomást gyakorolunk, hát meg fogjuk nézni, hogy ezt hogyan lehetne megvalósítani. Ladislav Karjerev édesanyja is részt vett ezen az ülésen. Halálbüntetéssel sújtották ezt a szemét, és eljött az édesanyja erre az ülésre. Azt kérte tőlünk, hogy karoljuk fel ezt az ügyet, azzal a javaslattal élt, hogy a szakbizottságunknak ismét írnia kellene Lukasenko elnöknek, hogy amnestiát adjon. Egy metrótámadással vádolták, egy Minszki metrótámadással. Oroszágban, hogyha valakit halálbüntetésre ítélnek, akkor nem tájékoztatják nem tájékoztatják az ügyvédeket, illetve a családtagokat arról, hogy mikor történik meg a halálbüntetés elvégzése, úgyhogy nagyon sürgős a helyzet. Schulz úr nyilatkozatot tett, Lukasenkónak írt és utalt erre a konkrét helyzetre. Én decemberben már levéllel fordultam Lukasenko elnökhez, tehát szerintem nem kellene ismét írni ebben a témában, hiszen a legmagasabb hatóság is véleményt írt ebben a témában. Azonban két másik eset témájában, szintén halálbüntetés témájában írnunk kellene levelet. Aztán a politikai frakciók kollégákkal még van valami, amit meg kellene beszélni. A márciusi orosz választások kapcsán a fehér oroszországi munkánkat előre kellene mozdítani, fel kellene gyorsítani, hiszen akkor a fehér oroszországi kormány inkább Európától vár majd támogatást, és nem annyira Oroszországtól. Tehát továbbra is kapcsolatban maradunk a fehér oroszországi delegációval, és megnézzük, hogy esetleg egy állásfoglalással nyomon tudnánk követni ezt az ügyet. Ami még az elnöki közleményeket illeti, mindig megpróbálok nem csak konkrét régiókra összpontosítani. Van még egy régió, amelyel nem foglalkoztunk, latin-amerikai. Természetesen az, lesz ezzel kapcsolatban egy meghallgatásunk, de egy-két pozitívumról is beszámolnék most. El Salvador elnöke Funes úr első alkalommal amnestiát kért a nép számára a 30 évvel ezelőtti mészárlás témájában. December 1981. decemberében történt ez az esemény, és az elnök elmondta, hogy elmoszott-e falvában történt ez a népszá- né- mészárlás, amely nagyon súlyos esemény, El Salvadori polgárháború keretében történt, több mint ezer ember életét vesztette, és több mint 400 gyermek ezek közül. És azt hiszem, hogy az amnestia kérelem egy figyelemre méltó esemény. 1992 1992-ig az El Salvadori Nemzeti Hadsereg illetve a kormány tagadta ezt a mészárlást, és amikor az argentin szakértők föltárásokat végeztek, akkor egyértelmű archeológiai föltárásokat, akkor egyértelműen bizonyíték, bizonyítékokat találtak erre a mészárlásra, azonban a tetteseket, a felelősöket sosem vonták igazából felelősségre, és most pedig amnestiát kérnek számukra. Ami pedig Afrika témáját illeti, emberi jogsértésekről kell szólnunk. Azt hiszem, hogy Tőkés úrnak, Tőkés úr is ismertette a nigériai helyzetet, illetve tudjuk, hogy a Poko Haram politikai szekta, amelynek a fordítása az, hogy a nyugati ö, oktatás bűn, egyértelmű, hogy egyetlen egy fórum ez, egyetlen egy fóruma az emberi jogi és jogsértéseknek, keresztényeket, muzulmánokat, muzulmánok az áldozatok, és az ENSZ tagjai próbálnak rendet teremteni, tehát ez azt jelenti, hogy ennek szélesebb politikai és gazdasági következményei is vannak. A politikai frakcióknak ajánlom ezt a témát, esetleg egy állásfoglalást kellene hoznunk a közeljövőben Nigéria témájában. Ami az emberi jogi szakpolitikának a felülvizsgálatát illeti, decemberben Lady Ashton ismertette a közleményt a parlamenttel a demokrácia és az emberi jogok helyzetéről, illetve ennek a külügyi vonatkozatát. És egy hatékonyabb megközelítést javasolt. Ezt a dokumentumot eljuttattuk mindenkihez, és ez az Európai Unió emberi jogi politikai felülvizsgálatának az alapját képezi, mi is megkaptuk ezt a dokumentumot miután intenzív a folyt, vita folyt a DROA kibővített elnökségi ülésén, megállapodtunk abban, hogy a következő saját kezdeményezésű jelentésünk egy közös közlemény lesz erről a felülvizsgálatról. Ez elkészült, és azt hiszem, hogy a kibővített elnökségi ülésen ismét foglalkoznunk kell ezzel. Mert amikor a tagállamok közti vitát figyelem a külügyi szolgálaton belül, és amikor tegnap is a Dán külügyminisztert az elnökség nevében arról kérdeztük, hogy hogyan látják ezt, úgy gondolom, hogy nem lehetetlenség elvárni azt, hogy a Dán elnökség végére egy átfogó és határozott felülvizsgálat jöjjön létre. Talán egy fajta cselekvési terv, amely részletes, könnyen ellenőrizhető, egyfajta konszenzus vagy nyilatkozat, amelyet támogatnának az összes, támogatna az összes intézmény, és ez foglalkozna azzal, hogy az emberi jogok területén melyek a legfontosabb kérdések. Tervezzük azt is, hogy Marinaki asszony javasolta, hogy ezt vitassuk meg, tehát terveztük ezt a vitát, de ő ma nem tudott eljönni, úgyhogy megváltoztattuk, áttettük egy másik napra, 19-én, 9-én kerül ennek eh, a megvitatására sor. A kibővített elnökségi ülésen majd eh, megnézzük, hogy ki foglalkozik ezzel a saját kezdeményezésű jelentéssel, de természetesen az AFET-nek kell meghozni az erre vonatkozó döntést. És végezetül az utolsó közlemény részemről, ez a kínzási eszközökkel kapcsolatos kereskedelmi rendeletre vonatkozik. A bizottság decemberben úgy döntött, hogy kibővíti azt a listát, amely esetekben kereskedelmi ellenőrzés alá vonják a különböző olyan eszközöket, amelyeket kínzáshoz vagy büntetéshez lehet felhasználni. Ide tartoznak azon eszközök is, amelyeket halálos injekciókhoz lehet felhasználni olyan országokban, ahol még nem törölték el a halálbüntetést. Tudom, hogy jó néhány kollégánk, mint például Anna Gomes és mások is, kiadtak egy nyilatkozatot, vagy legalábbis bejelentették ezt. Még nem valósult meg, de jónak tartom, hogy a bizottság ebben a tekintetben gyorsabb volt, és döntést hozott erről a kérdésről. Ez mindenképpen pozitívum. És azt is meg kell idézzem Lady ashton aki ugye kommentált ezt a döntést és jelezte, hogy az Európai Unió ellenzi a halálbüntetést. Azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy az ilyen érzéstelenítők exportjának tilalmát támogatjuk, az Európai Parlament és a civil társadalom is összefog annak érdekében, hogy jogszabály jön létre az Európai Unióban, és sor kerül a jövő év során az ilyenfajta rendeletek felülvizsgálatára. Emlékszem arra a vitára, amelyet ezzel kapcsolatban megtartottunk itt a szakbizottságban, különböző olyan eszközökről, amelyek amiket szintén exportáltak, olyan termékeket, amelyeket, amelyekre most szintén tilalom vonatkozik. De ha körültekintőbben tanulmányozzuk ezt, akkor talán más esetek is felmerülnek. Ennyi lenne részemről a közlemények. Ennyi közleményt tennék, és Richard Howitt kap szót. Röviden, szeretném támogatni azt, amit Burmával és Kínával kapcsolatban elmondott, és a stratégiai emberi jogi helyzetről, ezt majd a kibővített elnökségülésen meg tudjuk vitatni. Az elnöki feljegyzések között említette, hogy a stratégia jelentést én dolgoztam ki egy olyan részt, amely stratégiai fontosságú kérdésekkel foglalkozik. Ez a jelentésnek egy rövid része, de támogatja azt, hogy egy parlamenti állásfoglalás is elkészüljön ebben a kérdésben, csak a jegyzőkönyvéget szeretném jelezni, hogy ezt majd az elnökségi ülésen megvitathatnánk. Elnök, köszönöm Richard Howitt, hogy emlékeztetett erre. Teljesen tisztában vagyok azzal a munkával, amelyet elvégzett, és azt hiszem, hogy a következő ülésünkön is biztosítani tudunk kellő időkeretet ehhez a jelentéshez. Köszönöm. Egyéb megjegyzés? Köszönöm. Szeretnék visszatérni Fehér Oroszország helyzetére. Azok, akik részt vettek tegnap a Fehér Oroszországi delegációnkon, hallhatták a különböző nézeteket. Amit a halálbüntetéssel kapcsolatban hallottunk, az teljesen egyértelműen sérti az emberi jogok helyzetét Fehér Oroszországban, hiszen azon fiatalok, akiket elítéltek, nagyon gyenge bizonyítékok alapján, ha egyáltalán azokat bizonyítéknak nevezhetjük, nagyon súlyos a helyzetük, és a legtöbben, ember tisztában van azzal, hogy ők ártatlanok. Az az igazság, hogy szerintem embertelen módszereket alkalmaztak Fehér Oroszországban is. A Fehér Orosz képviselők hozzánk jöttek, bízván abban, hogy a segítségünkre tudunk lenni. Azt kértek, hogy többet tegyünk, nem csak sajnálatunkat kellene kifejezni, hanem többet kellene tennünk. Fel kellene szólítanunk Lukasenko elnököt, hogy egy moratóriumot alkalmazon a halálbüntetésre. Képzeljék el, hogy anyaként, valakinek a, anyaként ugye a fiát elítélték azért, mert ártatlan és halálbüntetéssel szembesülhet, amelyet bármely pillanatban végrehajthatnak. A bíróságokhoz nem fordulhat a személy, és ez egy rendkívül embertelen és megbotránkoztató helyzet. A tegnapi ülésünkön elnökünk azt ígérte, hogy egy levelet fogunk megfogalmazni. Schulz úr kell, hogy kifejezze az erre vonatkozó kérésünket, de szeretnék én is hangot adni annak az elképzelésnek, hogy az Emberi Jogi Albizottságnak kellene egy ilyen levelet megírnia, és moratóriumot kellene követelnünk a halálbüntetés alkalmazására és ezt a közeljövőben kellene megtennünk, mert ezáltal mindenképpen az albizottságunk presztízsét növelhetjük. Azt hiszem, hogy azok, akik tegnap jelen voltak, akik eljöttek, nehezen értik meg azt, hogy ha nem törünk láncsát a moratórium mellett, tehát Schulz urat is erre kell kérni, úgy gondolom, hogy a mi albizottságunk a saját nevében kell, hogy ezt megtegye. Hálás vagyok Loch Biller asszonynak azért, amit megtett. Emlékszem a decemberi levélre, de az új információk fényében véleményem szerint nem szabad elvetnünk ezt a lehetőséget. Tehát meg kellene írnunk ezt a levelet, többet egyelőre nem tettünk, de ez mindenképpen növelni a bizottságunk presztízsét. Azt hiszem, hogy ami a tartalmat illeti, teljes az egyetértés, ezt nem is kell megvitatnunk. Épp most néztem meg Martin Schulz sajtóközleményét, és azt hiszem, hogy ebben is ugye ellátom, hogy említette a moratóriumot, ahogyan Lady Ashton is. Minden esetre további támogatást nyújthatunk ehhez az ügyhöz, hogyha az összes alelnök talán aláírná ezt a levelet, tehát nem egy sajtóközleményt, hanem egy levelet kellene elküldenünk Lukasenko elnökhöz, és ha jól tudom, akkor erre vonatkozóan történtek már előkészületek. Köszönöm szépen, és frakcióm nevében is köszönöm ezt. Rendben, egyéb hozzászólás van-e? Gomes asszony. Tisztelt elnök asszony, a közelmúltban most ünnepeltük, ugye most volt a Guantanamo-i tábor létrehozásának tizedik évfordulója, amelyet még mindig nem zárt be Obama elnök, noha erre vonatkozóan tett ígéreteket. Jó néhány fogvatartottat sohasem vádoltak, és valószínűleg sohasem fognak ellenük vádat emelni. Tegnap három képviselő, köztük jó magam, Latford asszony és Jean Lambert szerveztünk egy, egy olyan ülést, amelyen a Guantanamo-ból szabadon bocsátott rabok egy része is részt vett, és arra törekszünk, hogy szabadlábra helyezik azon személyeket, akiket ott nem helyeztek vád alá, és nem is fognak valószínűleg vád alá helyezni. Ez egy közös köz- kezdeményezés a részünkről, és különösen egy személy helyzete rendkívül aggasztó, és akire a többiek is úgy utaltak, hogy nagyon határozottan védte a foglyok jogait, ő angolul is beszél, és adott esetben nagyon befolyásos személynek tekinthető a terrorista cselekmények végrehajtásában, ezzel vádolták, de erre vonatkozóan semmilyen bizonyíték nincs természetesen. Omar Shakir a neve. Nem, Shakir Ben, mondja az előadó. Úgy döntöttünk, hogy írunk egy levelet Obama elnök úrnak. Ez persze lehet egy olyan kezdeményezés, amelyet támogathatnak egyéb képviselők is. Mi hárman kezdeményeztük ezt, de érdemesnek tartom, hogy megfontoljuk azt, hogy az albizottság is csatlakozzon hozzánk. Úgy gondolom, hogy ez rendkívül releváns most ebben az évben, amikor Obama úr az újraválasztásért indul, és ezt figyelembe kell venni amiatt is, mert eh, sajnos Obama úr eh, támogatott egy olyan eh, szabályzatot, amelynek értelmében korlátlan időre lehet valakit fogva tartani ott. Köszönöm, Gomes asszony. Most jutott eszembe, hogy flit úr bizottság írna neki és Obama úrnak is, de hogyan az ülés kezdetén már említettem, a hadpolitikával kapcsolatos új jogszabály és annak részletei egyértelműen megakadályozzák Obama elnök urat abban, hogy bezárja a Guantanamo-i tábort. De természetesen foglalkozhatunk ezzel a kérdéssel. Minden esetre meg kell néznem az időkeretet. Gomes asszony, egy bejelentést szeretnék tenni az albizottságnak, ugyanis egy írásos nyilatkozat született, amelyet arra, amelyel kapcsolatban arra kérnénk mindenkit, hogy támogassa ezt. Ezt is Obama elnök úrhoz el kellene juttatni, és az amerikai kongresszushoz és ez a nyilatkozat arról szól, hogy a nemzetközi joggal teljes mértékben összeegyeztethetetlen a szelektív gyilkosságok alkalmazása. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy lezárhatjuk az elnöki közlendők sorát, és most a bizottság prezentációja következik. Az Európai Demokrácia és Emberi Jogi Eszköz 2014-től 20-ig tartó javaslat, és ez tartalmazza más eszközök emberjogi aspektusait is, például a stabilitási szomszédságpolitikai eszköz, illetve előcsatlakozási eszköz emberjogi vetületeit is taglalja majd. Üdvözlöm Lambsdor gróf urat, aki jelentéstevőnk az ENSZ emberjogi szervezete témájában. Vannak itt más jelentés tevők is, nem ismerem őket azonban így arcról, de látom, hogy Kukán urat, aki a szomszédság politikai eszközért felelős raportőr, nem látom Franciska Brandner kollégánkat, aki a stabilitási eszköz jelentéstevője, és Vigenyin úr az előcsatlakozási eszközben írja a jelentését, nincs itt, és Janaku asszony, viszont a kötőbős pénzügyi keret tárgyában jelentéstevő. Felteszem, hogy a frakciók tagjai majd visszacsatolással élnek, tájékoztatják a jelentéstevőket, akik nincsenek itt a mai megbeszéléseinkről. Első körben azt hiszem helyén való, hogyha Christian Schmidt úrnak adjuk meg a szót, nem, bocsánat, a bizottságnak először. Az emberi szociális fejlesztésért felelős igazgatóság részéről adjuk meg a bizottság tisztviselőjének a szót, hogy elmondja, hogy állnak a előkészületek. Köszönöm, elnök úr, elnök asszony. Gratulálok a megválasztásához, a bizottság is örömmel dolgozik, mert együtt önnel és a az elnökség többi tagjával. Először vagyok az önök szakbizottságának vendége, a Human and Society Development részleg új igazgatója vagyok. Bal oldalomon ülő kollégámat viszont már gyakran láthatták. Én, mint mondottam, először vagyok itt. A civil társadalom, egészségügy és általában az emberi jogok témájával foglalkozik igazgatóságunk. Ezért is örülök, hogy itt lehetek, és bemutathatom azt a javaslatot, amely a 2014-től 20-ig terjedő időszakra vonatkozó szabályozásokat tartalmazza. Kilenc diát szeretnék bemutatni előadásom során. Krisztina segítségével sikerül és aztán kivetíteni majd őket mindjárt. Hadd kezdjem a téma bemutatásával. Kulcsfontosságú időpontban a változás időpontjában vagyunk, amely egyrészt nehezebbet teszi a munkánkat, másrészt viszont az emberi jogokba való befektetéseknek igen jó idejét éljük, hiszen a világ változóban van, a világ sok helyén, e kulcsfontosság időszakban lehet befolyással élni. Az Agenda for Change tervezetben az emberi jogok az egy kulcsfontosságú elem, aztán beszélhetnénk a szomszédságpolitika átalakításáról, reformáról is. Talán tudják, hogy a bizottság egy új módszertant javasol a költségvetési támogatásokra, ahol egy komoly feltételrendszert vezetünk be a támogatások fejében a szomszédságpolitikában. Ez én értelemben jó időszak arra, hogy az emberi jogi befektetéseinket újra gondoljuk. Annak ellenére, hogy ne, pénzügyileg nehéz időket élünk a Democracy and Human Rights eszköz nem az egyetlen eszköz, és a pénz nem minden. Az emberjogi uh, review, amelyet Ashton asszony mutatott be, más szakpolitikai párbeszédeket, uh, diplomáciai eszközöket is tartalmazó eszközrendszert mutatott be a pénzügyi támogatáson kívül. És azt is látnunk kell, hogy a Human Rights Instrument nem az egyetlen eszköz amely emberjogi értelemben alkalmazható, sőt elég kicsiny eszköz ez, összevetve a itt felsorolt nagyobb súlyú eszközökkel. Tehát a bizottság nem csak ezzel az eszközzel lép fel az emberi jogok mellett, hanem a többi nagyobb súlyú program révén is. Ezért fontos látnunk a komplementaritást, hogy ez az eszköz kiegészíti a többi nagyobb eszközt, egyfajta emeltyű vagy katalizátor hatással segítve azok működését és az emberi jogok megvalósulásáért. Hadd szóljak néhány szót az eredményekről, meg arról, hogy mit tanultunk a mostani költségvetési időszakban. Több mint 1800 projektet működtetünk, ezek közül 100 bizalmas jellegű művelet, vagy titkos művelet, ezek száma növekszik, erre majd visszatérek később. A második gondolat, hogy ez az eszköz mainstreaming révén megjelenik több mint száz delegáció működésében, úgyhogy valóban elmondható, hogy földrajzi szempontból is globális lefedettségű eszköz, differenciált eszköz, de mindenképpen lehetővé teszi, hogy több mint száz országban a bizottság közelről figyelemmel kíséri az emberi jogok alakulását. A bizottság többféle értékelést elvégzett, egy értékelés nem sokára kiadásra kerül, amely az eszköz hatékonyságát vizsgálja. Ezen értékelés jövő hónapban kerül publikálásra, nagy pillanat lesz ez nekünk. Két fő üzenet már megfogalmazható ennek az értékelésnek az alapján. Az egyik az, hogy az eszköz azzal ért el eredményeket, hogy és idézem, hogy okosan helyezi el ezt az eszközt a többi eszköz sorában, ez a pozitív üzenet. Van egy negatív ö, eredmény is, megint csak idézem, bátor intézkedések van szükség, hogy az emberi jogok intézkedések elérjék azt a, kitörjenek abból a gettóból, ahova, ahova e, úgymond eszmeileg sokan utalják ezeket. Erről majd beszélnek a balamon ülők, kollégák. Tehát az értékelés lényege az, hogy arra kell törekednünk, hogy ez az eszköz elérjen a célcsoportokhoz és más területekhez is, mint ahol, ahol most szerepel. Összefoglalva tehát erőteljesebb stratégiára, több rugalmasságra és több pénzre van szükség. Újra és újra ismételjük. Háromból csak egy, három projektből csak egy finanszírozható hatékonyan jelenlegi pénzügyi borítékból. A tartalmat illetően, ahogy az értékelés mutatta, működik a dolog. Ami működik, azt meg nem igen kell változtatni. Az eszköz hatáskörét is, hatókörét is fenn kell tartani, meg a fő jellemzőit is, amelyet önök jól ismernek. Tehát, hogy nem kell a harmadik ország hozzájárulása az eszköz alkalmazásához, nem kell magyaráznom, hogy miért fontos ez hogy magunk dönthessünk az alkalmazásról. Konkrét rugalmasság konkrét esetekben, alapvető fontosságú ez is, és a komplementaritás az az, hogy, hogy kiegészítsen az eszköz más eszközöket is. A választási megfigyelő missziók is nagyon fontos ez, részét képezik az eszköznek, ez is benne marad a, a következő év, időszakra vonatkozó javaslatban. És végül azt is javasoljuk, hogy a közvetlen, a politikai pártok közvetlen finanszírozása ne képezze részét a csomagnak a jövőben sem. Hangsúlyoznám, hogy ez nem jelenti azt, hogy nem működhetnénk együtt politikai alapítványokkal Európában, amelyek a partnerországokban a pluralizmus segítik elő. Erre van lehetőség a jelenlegi eszközkörében is, és jövőben is. Ám a közvetlen, politikai pártok közvetlen finanszírozása nem része a javaslatnak. Lássuk, milyen innovációk, milyen új elemeket tartalmaz a javaslat. Látják a célkitűzéseket, ezeket szerintem most sikerült világosabban meghatározni, az emberi jogok védelmének erőteljesebb támogatása és a demokratikus folyamatok támogatásának elősegítése. Látják a szabályozás címében. Igyekeztünk a szabályozásban frissíteni az eszköz hatáskörét, alkalmazási területét, a gazdasági, társadalmi jogok, a, a sajtószabadság, a gondolkodás szabadság és az internet szabadság. Ugye nem kell egy jobban reklámozni a, a szociális internethálózatokat, mint megérdemlik, de fontos látnunk, hogy eszközeinket ezen új hálózatokon keresztül is meg kell jelenteni. Aztán azt is javasoltuk, hogy erőteljesebb stratégiai koncentrációt irányítsunk a leg, legkényesebb helyzetű országokra, jobban koncentráljuk, hegyezzük ki tevékenységünket ezekre az országokra és hogy mert bizalmas, hogy titkos projektek aránya is növekszik. Korábban 1800-ból 100 ilyen projekt volt, ennek, ezek arányát növelni kell, különösen, hogyha a nehezebb helyzetű országokra szeretnénk koncentrálni. Tehát a bizottság és az önök szakbizottsága meg kell találja annak új módszertanát, hogyan lehet informálisan tájékoztatni a parlamentet, meg az önök szakbizottságát ezekről az úgymond titkos alapon működő műveletekről és projektekről. És végül jobban kell koncentrálnunk a, a demokrácia, mint folyamat témájára, nem, tehát nem csak a választások idején megfigyelése, hanem a választások, két választás között is, hogy alakul a demokrácia. Ahogy korábban elmondtam, fontos, hogy kitörjünk a gettóból. Tehát ne csak az ezen eszköz működését illetően, hanem a többi eszköz demokrácia támogatását is belefoglalva ebbe. Ez része ennek a csomagnak, a stabilitási eszköz, a szomszédságpolitikai eszköz és az ő csatlakozási eszköz mind-mind e célt is szolgálják. Ezekben is nagyon pontosan meg kell fogalmazni az emberi jogok követelményét. Az előcsatlakozási eszközt látják, az arra vonatkozó megfogalmazást. És az Agenda for Change is nagyon pontosan fogalmaz e tekintetben. A rugalmasság az egyik kulcsfontosságú pont, ahol ez az eszköz, ebben az eszköz különbözik a többi eszköztől. Fontos, hogy fenntartsuk az informális partneri viszonyok lehetőségét, tehát a jogi ö, státusszal nem bíró személyekkel is együtt tudjunk működni harmadik országban. Egyetlen más eszköz sem nyitja meg ezt a lehetőséget. Megvan persze a jó ok annak, hogy itt miért van ez a konkrét és specifikus rugalmasság, és miért fontos ez itt. Az is fontos, hogy a projekteken belüli támogatások küszöbértékeit is jól határozzuk meg, és azt is látni kell, hogy a kis, támogat, kis összegű támogatások, úgymond titkos vagy bizalmas támogatások, amelyek 10 euróig terjedhetnek sürgősebben emberi jogi aktivisták megsegítésére. Sajnos, ezt kell mondjam, nagy sikerrel jártak, nagyon sikeres. Nagyon sok olyan esettel találkoztunk sajnos, ahol bizony szükség volt, és jogos szükség ezen támogatások kiosztására, és ezért folytatni kell ezt a gyakorlatot. Következő transzparenst kérném. Aztán van egy nagyon fontos újítás az összegek tekintetében, a pénzforrások tekintetében, és itt visszatérnék a kezdő lépésre. Növelni kell az emberi jogi beruházásokat, azt mutatja, a szomszédsági területek azt mutatják, hogy érdemes ebbe befektetni, és lehetőség is van rá, tehát ez azt jelenti, hogy növekedést javaslunk, amely körülbelül 225 millió euróra rúgna évente, és tudjuk, hogy megvan a helye ennek a pénznek, tehát el tudjuk költeni. Másodszorban egy új eszközt, egy új lehetőséget szeretnénk biztosítani a pénzforrások közvetlen alokálására, természetesen nyitott és átlátható formában, valamint megpróbáljuk a legjobb kérelmeket teljesíteni, de természetesen vannak olyan országok, ahol igazából nem lehet elvárni a civil szervezetektől, hogy kérelemmel fordulnak hozzánk. Ugye egyértelmű eseteket látnak itt a transzparensen. Ezekben az országokban közvetlenül kell ezeket a pénzforrásokat kiosztani, támogatásokat kiosztani, és ez mintegy két millió euró összegre rúgna a stabilitási eszköz esetében. Aztán vannak egyszerűsítések a rendelet megvalósítását illetően, ez minden eszközt érint, ez pedig azt jelenti, hogy az emberi jogi eszköz érvényesülne mindenhol, és ez logikus is, hiszen egy globális eszközről van szó, és együtt kívánunk működni különböző szervezetekkel, nem csak Európából, hanem világszerte. Tehát tisztelt elnök asszony, zárásképpen ez a bizottsági javaslat prezentációja az új eszközt illetően, és azzal zárnám a felszólalásomat, hogy hadd mondjam el, Burmában, ugye korábban említette Burmát, már használjuk ezt az eszközt, és egy új csomagot javasol a bizottság, fellendítenénk a burmai fellépéseinket, és az EDHR eszközt kiaknáznánk, ezzel mozdítanánk előre a többi eszköz hatékonyságát. Gondolok itt a, a vidékfejlesztésre, a biztos úr is el fog látogatni erre a területre. Ez az eszköz létezett eh, még mielőtt bárki más eh, segítséget nyújtott volna ennek az országnak, és most, hogy megnyitotta kapuit, eh, Burma most ezt az eszközt használhatnánk a többi lehetőség fellendítésére. Várjuk a további vitát a javaslat témájában, és reméljük, hogy örömmel és pozitívan fogadják majd. Köszönöm szépen, Schmidt úr. Before I asked, um... Uh, to start discussion. Kezdjük meg a vitát. Uh, szeretnénk megkapni ezt, a, ezt az előadást, um, akkor körbe tudnánk adni kollégáinknak. És még egy megjegyzésem lenne, igazából nem értem, hogy hogyan dolgoznak együtt az IIS-szel az emberi jogi politikai eszköz divíziójával, Esetleg majd erre választhatna a többi kérdéssel együtt. Lambsdorff úrnak adnám meg a szót először, hiszen ő a jelentéstevő. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, a javaslatainak ismertetéséért az emberi jogok és a demokrácia területén. Valóban teljesen egyértelmű, hogy ez az eszköz olyas valami, ami az Európai Unió külpolitikájának, illetve külpolitikai fellépése szempontjából döntő fontosságú. Itt ugye arról van szó, hogy a kezünkben van egy eszköz, amely által a globális fellépésünk javul, ez ezért jó, és ezt értékelni is kell. Továbbá innovatív intézkedéseket is kell javasolnunk. Ugyanazt a kérdést akartam feltenni, mint ön elnökasszony, hogy milyen az együttműködésük az Európai Külügyi Szolgálattal, hiszen az egész ugye ebben az új struktúrában jelenik meg, ez egy új helyzetet jelent, úgyhogy érdemes lenne, hogyha a bizottság erről tudna néhány szót szólni, és jó lenne, hogyha egyértelműen látnánk a helyzetet. Az is helyes, ami elhangzott, hogy ez egy döntő pillanat most, láthattuk, hogy voltak hiányosságok, ami az Európai Uniónak a demokrácia támogatását illeti, hogyha az EIDHR e esetében a D-re, a demokráciára helyezem a hangsúlyt, a szomszédos országokban, Afrikában is némileg megleptek bennünket az események. Az első kérdésem, amely közvetlenül ehhez kapcsolódik, az az, hogy amikor a demokráciáról, illetve a demokrácia ösztönzéséről beszélünk, a bizottság továbbra is szeretné ezen eszközön keresztül kizárni a politikai pártok közvetlen támogatását. A bizottság megfontolja-e azt, hogy ezt hogyan lehetne a jövőben kiegészíteni egy olyan eszköz által, amelyet persze nem technikai szinten kell így értelmezni, lehet szó egy létesítményről is, például egy európai demokrácia ösztönző alapítványról is beszélhetünk. Szeretném tudni tehát, hogy mi a dolgok jelenlegi állása ezen a területen a bizottságon belül. A második kérdésem pedig a jövő hónapban szeretném én is megkapni ennek az értékelésnek az eredményeit. Patrice Le monde ra én sohasem úgy gondoltam eddig, mint egy gettó gyerekre, tehát ha gettó gyerekről beszélünk, akkor nem pont ő jut eszembe. Nem tudom, hogy tehetünk-e valamit, hogy ha a gettóból ki akarunk törni, akkor talán a parlament is ebben a munkában részt tudna venni. Vannak azonban bizonyos kérdések, amelyekre kritikusan tekintek. Említette, hogy az eszköznek az egyik erőssége éppen a kiegészítő jellege az, hogy más eszközöket kiegészít ugyanakkor az előadásának végén felvázolt egy új lehetőséget, az eszközök kiosztásával kapcsolatban, és említette, hogy ez alapjában véve a stabilitási eszközhöz jelentősen hasonlít. És a közvetlen támogatások ugye két millió euróig terjedhetnek. Ezzel kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy erre egyáltalán szükség van-e, mi az, ami indokolja ezt a az átfedést, ezt a megkettőződést. Észszerű ez egyáltalán. A második kérdésem pedig a következő volna. Ez az a különböző források használatával kapcsolatos. Amikor civil szervezetekkel tárgyalunk, mindig láthatjuk, hogy a kérelmezés eljárás mennyire bonyolult. Egyáltalán hozzáférni a bizottság támogató eszközeihez, tehát eh, számítottunk arra, hogy az EID-vel a bizottság egy rugalmasabb eszközt hoz majd létre. Azt eh, tervezik, hogy a végrehajtás szempontjából közös szabályok jönnek majd létre. Eh, milyen konkrétumokat tudnál mondani az a kapcsolatban, hogy ez javít-e a helyzeten? Tudom persze, hogy ez nem tartozik közvetlen a hatáskörébe eredetileg, de szeretném tudni, hogy hogyan képzeli el mindezt. És végezetül ebben a tekintetben szeretnék érdemben hallani öntől újdonságokat, hiszen évek óta egyetértünk az Electrocycle Approach kérdésében a demokrácia ösztönzésénél, ebben ugye mindig egyetértettünk. Én is álltam választási megfigyelő bizottságok élén, de tudom, hogy mennyire nehéz a demokrácia általános támogatása a választási ciklusokon túlmenőleg. Nem működik előképpen jól ez a rendszer, és ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy a demokráciát egy folyamatként kívánja elképzelni, mert az egész választási folyamatra kiterjed az egész ciklusra. Szeretném kap- tudni, hogy ezzel kapcsolatban melyek az elképzelései. És nagyon fontosnak tartom ezt a területet, és az önökkel való együttműködést ezen a területen. Köszönöm. Eh, Köszönöm, Lansdorf, Gróf. Ha egyetértenek vele, Schmidt úr, akkor talán több kérdést is felteszünk, és a végén válaszolhat. Jegle asszony. Jegle asszony, jön a szó. Köszönöm, elnök asszony. Én is gratulálok hogy továbbra is elnök marad. Örülök neki. E témával kapcsolatban néhány kérdésem van. Az emberjog általános hátterével is, meg itteni munkánk fényében is. Tehát az agrárpolitika, illetve azon megállapodás tárgyában, amelyet ebben tárgyalunk, az agrárpolitikában, és itt is figyelembe kell vegyük az emberi jogokat, illetve az emberek azon jogát, azon emberek jogát, akik helyben munkavállalók az agráriumban. Kérdés, hogy mennyiben lehet ezen eszközrendszerből arra a célra vonatkozóan támogatást kiolvasni. A vidékfejlesztés körében elgondolkodva, amely szerintem kiváló terepe lehetne és alapja a támogatások rendszer megvalósításának és az emberi jogok érvényesítésének. Pontosan ebben a pontban tegnap az Agrárszakbizottságban a Dán elnökség ebben a szellemben beszélt az emberi jogok ottani érvényesítéséről. Tehát a kereskedelmi megállapodásokkal összefüggésben is meg lehetne jelenteni ezeket a célokat. Ha már a jelentésben katalizátor határosról beszélünk, itt is megragadható volna ez. Ha megvizsgálnánk, hogyan, milyen formában lehetne az eszközök és a finanszírozást oly módon megszervezni, hogy az emberi jogok megjelenjenek itt is. És ez különösen az Emberi Jogi Szakbizottság asztalára tartozó kérdés, hogyan lehet kisebb közösségeket, családokat vagy családok csoportjait ott helyben oly módon támogatni, hogy alulról felfele épüljön fel a támogatás. Hiszen az agrárpolitika eleve olyan projekteket határoz meg, amelyek alulról felfele építkeznek. A közösségek, családok, szervezetek, szövetségek, önkormányzatok kell, hogy meghatározzák azokat a projektcélokat, melyekért itt nem Brüsszelből kapják a, a, a vidékfejlesztési támogatást. Lokbőr asszonyon is tudja, Németországban ez jól működik. Tehát ennek megvannak a, a pozitív aspektusai, azonban nem látom az összekapcsolását ennek a két szintnek. Uh, thank you, madam. Köszönöm, Jegle asszony. Rejtélde asszony. Köszönöm, elnök asszony. Nekem olyan kérdésem van, amely Lambsdorff úréhez, úréhoz csatlakozik, nagyon gyakorlati jellegű kérdés. Azaz, hogyan működnek, működik ez a mechanizmus, ezek a közvetlen támogatások? Lambsdorff kifejtette, hogy a civil szervezeteknek vannak bizonyos nehézségei a pályázásban. Schmidt úr, kifejtené, hogy működik ez? Mire kell pályázni? Mit tudunk mi hogy tudom mi segíteni a pályázat folyamat, pályázás folyamatában, gyakorlatilag hogyan zajlik le ez az egész. Köszönöm Richard Howitt. Először is emlékezzünk arra, hogy a legutolsó alkalom, amikor javaslat született külső eszközökre vonatkozóan 5 évvel ezelőtt Ferrero Waldner asszonynak itt nagyra értékeltem, teljesítette ezt be, de e- ezt az eszközt teljesen kihagyta a a csomagból. Ez a mostani helyzet sokkal produktívabb. Az a helyzet, amikor ennek az eszköznek nem hogy a meglétéről, hanem az erősítésről beszélünk. Ezért örülök Schmidt túr az ön megjelenésének, és remélem, hogy gyakran rendszeres vendégünk lesz, és remélem, hogy együtt fogunk működni. Biztosan ez a szándéka nekünk is az, de hát ez egy tanulási folyamat is egyben, és gondolom, hogy mind a kettőnk, mind a két fél szándéka, hogy javítsuk az együttműködést, és mélyítsük azt. Erőteljesen támogatom azokat az elveket, amelyeket, amelyekről beszélt, az emberi jogi aktivisták védelméről is beszélt. Bizony a, támogatnunk kell az Európai Uniós delegációk ilyen jellegű tevékenységét is, hogy lépjenek fel olyan helyzetben, amikor konkrét veszély fenyegeti az emberi jogi aktivistákat Úgyhogy ez, a, a szakbizottságunk óriási figyelmet szentel ennek, hiszen kétségbejtő helyzetben vannak sokszor az érintett emberek. És fontos volna, hogy egy rendszeres, szisztematikus mechanizmus álljon fel, amely az emberi aktivisták védelmét ellátja, amennyiben szükséges, akár menedéket kínálva nekik Európában. Abszolút támogatjuk azt is, hogy lazábbá tegyük, rugalmasabbá tegyük az eszköz működését. Ez is az elvek mentén halad, bár úgy gondolom helyén való, hogy felteszik kollégáim a közvetlen támogatással kapcsolatos kérdéseket. Azért a rugalmasság mellett, a rugalmasság elve mellett itt a, a megfelelő végrehajtás és felügyelet elvei is kell, hogy érvényesüljenek. Jól tudjuk, hogy a Parlament Költségvetési Bizottsága és felügyeleti joggal bír. Nem mindig tudunk azonnal segíteni, ha emberjogi válság van, hiszen a, a, a pénzügyi felügyelet elve is meg kell valósuljanak, ezt megértik biztosan. A struktúrált párbeszéd a szakbizottságunk és az Európai Bizottság között amely már több éve működik kapcsolatban az ELDHR-ral is. Persze nem tökéletes a, a felügyelet és a számonkérés rendszeresen. Mégis elmondható, hogy nagyon konstruktív párbeszédek folynak, akár zárt ülések, akár a titkos, bizalmas projektekkel kapcsolatban, amely nagyon fontos ez és nagyon hasznos a tisztviselőknek is, meg a képviselőknek is. Többször felhoztam plenáris üléseken is elmondtam ezt Fület biztos úrnak is, meg Eston Bárónak is, hogy elmondtam, és nek, önnek is elmondom majd újra és újra. Mondjuk el ma is. Ön is üdvözölje ezt a struktúrált párbeszédet, ne csak mi örüljünk ennek, hanem fontos, hogy mindenkét fél nagyra értékelje ezt. Azt javaslom tehát, hogy legyen ez része annak a mixnek, amely révén ezzel a problémával, a titkos projektek ügyével és a számonkérhetőséggel megbirkózunk. Ami nem mondott el valamit, nem nagyon fontos pedig azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy hogy áll a megállapodás, a tanács, a bizottság és a parlament között a parlament megnövekedett felügyeleti szerepét, illetően 2014 után. Kényes kérdés ez. Mondja ezt az előadásában el, ne, kell, ne mi kelljen felhívjuk a figyelmét újra és újra. Legyen ez része a stratégiai dokumentumoknak is, hogy meg tudjuk határozni a 2014 év utáni prioritások meghatározását. Tehát önök is aláírták ezt a megállapodást, legyen ez része az ilyen prezentációknak újra és újra. Nem kell, hogy figyelmeztessük önöket erre. Lambsdorff kollégám, ott támogatom. Az Endowment of Democracy-vel kapcsán elképesztő, hogy semmit sem mondtak. Tudjuk, hogy folyik a vita. Ebben a parlamentben is. Ön is tudja, többféle nézet érvényesül e, kérdésben. Lambsdorff gróf igyekszik ezeket összeegyeztetni a parlamenten belül. De ha például a politikai pártok támogatása merül fel, és el kell dönteni, mi politikai párt, mi politikai folyamat, mi az ellenzékiség definíciója, mondják el önök is, hogyan választják külön ezeket az entitásokat, hogyan élnek definícióval. Nagyon nehéz ez, önök se tudják, mi se tudjuk hogy kell meghatározni ezeket pontosan. De például az arab tavasz esetén segítenünk kellett az ellenzéki folyamatokat, és nagyon nehéz volt az Endowment for democracy meghatározni. De ne hunyunk szemet a probléma felett, foglalkozzunk ezzel a, definíciós problémával, amikor ezen kérdésekkel foglalkozunk, még három gondolat nagyon gyorsan. A tematikus listában a Business and Human Rights szerepelt Gomes asszony nagy bajnoka, a, a, az üzleti élet és az emberi jogok összes összekapcsolásának. Nem tudom, hogy szerepel a prioritások között. Aztán az LGBT jogok is nagyon kényes kérdés képeznek nagyon sok országban. Ezért kell keményen harcolnunk ezekért a jogokért, hogy konkrétan megjelenjenek a javaslatainkban ezek a jogok. És végül nagyon jó gondolatokat fogalmazott meg a, main, fogalmazott meg a mainstream kapcsolatban. Mindenki támogatja a mainstream módszertanát. Én amellett érvelnék, hogy meg kell védenünk ezt a módszertant, mert nem a különválasztás és a szegregáció mellett vagyunk természetesen, ezért üdvözöljük azokat a lépéseket, amelyeket önök tettek a többi eszköz bekapcsolása révén rendkívül fontosak ezek, fontos dolgok. Az IEDHR ugyanakkor nagyon kis pénzzel gazdálkozik, gazdálkodik összevetve a nagy, a nagy külügyi eszközökkel. Ezért arra van szükség, nem csak arra, hogy a mainstreaming elvei megjelenjenek a többi e, eszközben is, hanem olyan mechanizmusok is felálljanak, amelyek kimondják, hogy miért ne a stabilitási, aztán miért ne a másik eszköz kérjön alkalmazásra. Tehát a célrendszerben mindig meg kell jelenjen az emberi jogok érvényesítése. És az elvekben talán megvalósul, ahogy elmondotta, de gyakorlatban hogyan alkalmazzák ezeket az elveket? Például a kkv tekintetében azt mondjuk sokszor, hogy a small business first elv érvényesül. De miért ne a mainstreaming first elv érvényesüljön? Üdvözöljük ezt a módszertant. Elnézést, hogyha néhány eh, ponton keményen fogalmazott tettem fel a kérdésemet, de hát ez a feladatunk gondolom ön is belátja. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gómez asszony következik. Köszönöm szépen, én is üdvözlöm eh, Schmidt úr prezentációját. Gyümölcsöző eszmecserét folytattunk Lemon úrral az elmúlt év folyamán. hasznos információkat kaptunk, hasznos volt tehát ez a eszmecsere a bizalmas projektek kapcsán. Én csatlakoznék ahhoz, amit Krix mondott. illetve Richard Howardhoz is csatlakoznék a kérdésemmel. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok jogi alapját miért nem alkalmazzák az EIDHR esetében? Illetve szeretném megtudni, hogy ön szerint a parlament hogyan működhet együtt a külügyi szolgálattal a bizottságban, hogyan segíthet abban, hogy megnézzük, hogy más olyan eszközök, amelyek nagyon is fontosak az emberi jogi aspektus szempontjából, gondolok itt a szomszédsági politikára, vagy a DC-re, hogy ezek valóban érvényesítik az emberi jogi kérdéseket olyan országokban, ahol hatalmas ellentmondások vannak. Ugye azt mondjuk a Európában, hogy valóban szerepet vállalunk az emberi jog előremozdításában, illetve ott van a másik oldalról az üzlet, az ipar, mindenféle érdekek ütköznek, és az iparfejlesztés is feladatunk. Fölmerül tehát a kérdés, hogy esetleg folytatjuk a, a munkánkat, anélkül, hogy figyelembe vennénk a demokrácia és az emberi jogi kérdéseket. Ön országokra gondolok, mint például Etiópia, amely európai forrásokból részesül, és igazából kívül esik a parlament által kontrollált eszközökön, tehát még nem is csak a DC-ről van szó, hanem az EDF-ről, az EDF-re pedig költségvetés szempontból nincs hatás, hatásköre a parlamentnek, tehát nem tudjuk kontrollálni. Kérdésem tehát, hogyan lehet nyomon követni a források sorsát, például Etiópia, Etiópia esetben, hogy hogyan bizonyosodhatunk meg arról, hogy valóban az emberi jogokat mozdítjuk elé, és nem pedig az ellenkező hatást vejtjük ki. Aztán csatlakoznék Richardhöz. Határozottan támogatom a demokráciai eszközt azért, mert nagyon is értem, hogy politikai pártokat miért nem akartunk olyan eszközből finanszírozni, mint az EIDHR. De látom azt is, hogy erre szükség van, hogyha valóban hatást akarunk kifejteni olyan országokban, ahol ahol fellendülőben van a demokrácia, illetve demokratikus erők esetleg öm, diktátortól próbálnak megszabadulni. A déli szomszédság kellő példát ad erre. Gondoljunk például Líbiára, egyáltalán nem voltak politikai pártok. Hogyan lehet bármilyen demokratikus folyamatot támogatni, ugye jönnek majd a választások, hogyan lehet ezeket támogatni, hogyha hogyha a politikai pártok kialakulását nem akarjuk támogatni. Tehát itt, itt van a European Endowment for Democracy ereje. Itt van ennek a demokratikus alapítványnak a, az ereje, az ütőképessége. Támogatható bármilyen politikai szervezet, vagy olyan politikai párt, amely, amely a demokráciát próbálja előre mozdítani. Ezen kívül szívesen meghallgatnám a véleményét ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, illetve van egy kiegészítő kérdésem is. De ahelyett, hogy ellenőrzésünk alá vonnánk egy ilyen alapítványt, a politikai spektrum konszenzusos alapon ezt ellenőrizni, ehelyett ismét lehetővé tesszük azt, hogy a tagállamok irányítsák az ő nemzeti érdekeik alapján. Tehát, hogy ők lesznek azok, akik ellenőrzésük alá vonják, de ez persze egy másik lapra tartozik. És végezetül azt szeretném megkérdezni öntől, hogy eh, az EIDHR keretében Kicsit zavaró ez a rövidítés, itt ilyen sok nyelven mondja az előadó. Hogyan tudjuk tehát felhasználni ezt? arra, hogy fellépjünk a korrupció ellen, hiszen a korrupció számos országban nagyon szorosan összefonódik az emberi jogi jogsértésekkel. Ugye Richard is említette a vállalkozások, a biznisz és az emberi jogok összefüggését, de ezt egy kicsit eddig elhanyagoltuk, holott nagyobb figyelmet kellene szentelnünk. Köszönöm, most Tavares úr a szót. Köszönöm szépen. Egy rövid kérdésem volna mindössze. Szeretnék eh, egy eh, illusztratív példát arról, hogy hogyan működik ez a rendszer, ahol nem lehet a támogatásért eh, folyamodni. Gyakorlatilag a kérdésem ahhoz kapcsolódik, amelyet mások is érintettek már, ugye a bizalmas projektekre utalnék, és a különböző támogatásokra. Nem feltétlenül egy valós példát szeretnék, hanem egy képzeletbeli példát is akár, de szeretném egy képet nyerni arról, hogy hogyan működnek ezek a helyzetek. Képzeljük el például, hogy Anguria országában van egy ellenzéki újság, amelyet bezárnak, és azok, akik ott dolgoztak, a közösségi oldalakon tevékenykednek. Kérdezem én akkor, hogy hogyan tudjuk őket támogatni, ki közelíti meg ezen személyeket, milyen megközelítést alkalmaznak, hogyan dolgoznak, hogy ellenőrizzék a biztosított pénzek elköltését, vagy ha ugye nem finanszírozzák a politikai pártokat, akkor hogyan biztosítják azt, hogy végeredményben ezen pénzeket nem a politikai pártok finanszírozására fordítják? És hogyan öm, tudunk értesülni arról, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem? Itt a parlamentben például. Például zárt körű üléseken tájékoztatást tudunk kapni arról, aki, amikor ilyen projektekkel foglalkoznak, vagy amikor egy adott országban ezen eszköz által nyújtanak támogatást? Tehát, ha esetleg meg tudná válaszolni ezt a kérdést egy példával, a tapasztalatuk alapján, vagy esetleg betekintést nyújtana abba, hogy a gyakorlatban, a különböző országokban ez hogy működik. Köszönöm. Oh, uh, Mr. Macmillan Scott, I think... Macmillan Scott uh, kapja meg a szót. Az eszköz létrehozásában fontos szerepe volt alelnőként, illetve emberi jogi tárcát kapott, itt nem tudja még. Rendben, akkor megadom a szót önnek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gratulálok uh, az újraválasztásához önnek is, illetve az alelnököknek is. Koordinátorok uh, nak is. Egy nagyon fontos ez a szakbizottság, és nagy érdeklődéssel követem a munkájukat, bár nem lehetek teljes tagja. Az EIDHR szabályozás jelentéstevőjének kiválasztása dicséretes és várjuk az árnyékjelentéstevők kijelölését is. Ezen kívül gratulálnék az új új személyeknek, akik csatlakoztak a szakbizottsághoz, Lövenho úra gondolok, a kínat témáját kapta meg. Illetve örülök annak, hogy a bizottságtól ismerős arcokat látok. Ezzel találkoztunk a folyosón, és mondtam, hogy nos, ismét találkozunk az EIDHR szabályozás kapcsán. Flótra e, asszony társ jelentéstevője volt ennek a témának egy pár évvel ezelőtt. Most már egy jól kialakult programról van szó, egy nagyon fontos programról, amelyet nagy, nagy mértékben értékelnek a, a választópolgárok. Az Euróbarométer múlt heti tájékoztatása szerint azt várják tőlünk, hogy az emberi jogok területén többet tegyünk. Ez a legmagasabb elvárás, a legfontosabb, az egyik legfontosabb ambíció, illetve elvárás az állampolgárok részéről, Ez nagyon fontosnak, ezt komolyan kell vennünk. Az EIDHR kapcsán elmondtuk, hogy ugyanaz volt a tapasztalatunk, mint az európai támogatási alap létrehozása kapcsán, hiszen évekkel a Berni fal leomlás előtt nagyon nehéz volt elérni azt, hogy arra összpontosítsanak az emberek, hogy valamilyen különleges mechanizmusra van szükség, amely az emberi jogokat és a demokráciát mozdítaná elő. Voltak kisebb programok, de nem volt semmilyen koordinált erőfeszítés. Csak a berlini felemlása után növekedett meg erre az igény, arra, hogy valami konkrétum alakuljon ki, és körülbelül két évet vett igénybe az, hogy az EIDHR fölálljon és működjön. 1999-ben történt ez meg, és ekkor az emberi jogi aspektusokat is bevették ebbe az eszközbe. Ez az amerikai hozzáállástól eltérő, hiszen nálunk az emberi jog integrált részét képezi a többi intézkedésnek, és ugye egy kiegészítő tevékenységként kezeljük. Nagyon örülök tehát annak, hogy a költségvetés növelni a bizottság, hiszen az arab fejlemények még nem tetőzöttek, nagyobb figyelmet követelnek tőlünk, és Haut kritizálta azt, hogy az európai támogatási eszközt nem említette meg Lambsdorff úr, de hát ez nem része, nem része a mai vitánknak, egy, mindjárt erről is szólok majd. A bizottsághoz egyetlen egy kérdést intéznék, elnézést kérek, hogy a korábbi felszólásokat nem hallottam. A 10 euróig 10 euróban maximalizált kisebb támogatások nagyon sikeresek voltak. Most szeretném tudni, hogy az EIDHR keretében ezek milyen arányt foglalnak el. Ami a támogatási alapokat illeti, ezt kiegészítő jellegűnek tekintem. Az EIDHR-rel kapcsolatos kritikám az évek során az volt, hogy eléggé bürokratikussá vált és nem biztonságos. Egy fejlesztési politika inkább, mint politikai politikai terület, és még most is eléggé határozottan az a véleményem, hogy vannak konkrét esetek, ahol igen, van szaktudás, szakértelem a parlament és a bizottság részéről, igen, nagyobb a rugalmasság, mint korábban, azonban nem létezik olyan mechanizmus, egy olyan ország, mint az Egyesült Államok rendelkezik saját olyan eszközével, amelynek van egy diszkrét mechanizmusa a, a támogatások kiosztásához, és, és azt hiszem, hogy hátra kell lépnünk, kicsit meg kell néznünk, hogy mi történik a környezetünkben, keleten is, meg kell néznünk, hogy az Európai Unióban van-e olyan mechanizmus, amely valóban a demokráciát eredményezi úgy, ahogy azt szeretnénk, hiszen nagyon sokszor azt látjuk, hogy ez egy eléggé bürokratikus mechanizmus, és szerintem hatalmas az igény arra, hogy egyrészt pénzügyi szempontból is megerősítsük az EIDH-t, másrészt strukturálisan is üdvözlöm a bizottság és a parlament együttműködését a nyomunkvetés tekintetében. Azt hiszem, hogy eljött az ideje, hogy az európai támogatási alapról is komolyan elbeszélgessünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Macmillan Scott úr, én nekem is lenne egy kérdésem. A civil társadalom képviselői azt kérdezték tőlem, azt jelezték, hogy tartanak attól, hogy a bizottság támogat bizonyos kérdéseket. Couple of years. Uh, I would like to ask you... Azt szeretném kérdezni, hogy valóban ezen aggodalmak jogosak-e, és szükséges-e az őshonos lakosságokat támogatni nemzetközi szinten. És Timánsz urat is szeretném köszönteni. Feltételezem, hogy ott volt a Kohom ülésén, tehát nem tudott kezdettől fogva itt lenni velünk, és most Schmidt úrnak szeretném megadni a szót, és azt követően talán Timánsz úrnak, hogy szintén szóljon a vitában. Thanks a lot, Madam Chair, and to, uh, to all the members, thanks a lot for you. Köszönöm. Köszönöm a támogatást, meg az érdeklődést. Nem tudok minden kérdésre részletesen válaszolni, de lejegyeztem őket. Majd Patrice is válaszol. Beszélt az IS-szel való kapcsolatról. Most, hogy Rolf itt van, nyugodtan mondhatom, hogy kiváló az együttműködés. Ma délután találkozik Maria csapatával, Maria Marianaki csapatával az igazgatóságom, emberjogok, atomsorompó kérdések és egy sor más téma tekintetében jól működünk együtt. Az emberi jogok, emberi jogok területén konkrétan, ahogy az értékelés mutatta, van, létezik egy kihívás, hogy az Európai Unió szélesebb szakpolitikai eszközébe illeszkedjék ez az eszköz. Erről szól a Human Rights Review, a politikai koherenciáról, hogy elkerüljük a kettős mércék alkalmazását. Az eszköz maga az eszköz, de a szakpolitika túl is mutat rajta, meg része is a tekintésnek. Csak egy példa arra, hogyan látjuk ennek a működési lehetőségét. És csak emlékeztem önöket, javaslatunkat elfogadta a bizottság még a, a felülvizsgálat lezárása előtt. Ezért nem találnak utalást arra ebben de vannak összefüggések, amelyekkel élni szeretnénk. Az IS és Rolf majd biztos beszél majd erről, ország, országra vonatkozó stratégiai anyagokat dolgoz ki, és a delegációkkal együtt dolgozzuk ki ezeket. Ugyanazok a szakemberek teszik ezt, amelyek, akik a, az, az eszközt működtetik, és kifejezik azt, hogy az emberi szakpolitika hogyan valósul meg az EU részéről egy-egy, egy-egy államban. Ezeket az ország stratégiákat arra is használjuk, hogy tájékozódjunk, milyen szükségleteket kell kielégítenünk az eszköz révén egy konkrét országban. Úgyhogy egészében mondhatom, többről van szó, mint pusztán jó együttműködésről, hanem inkább egy operatív összekapcsolása ez ezeknek a szakpolitikai nyugoknak, illetve a helyben folyó tevékenységnek. A jelentéstevőnek meg azt mondom, együtt fogunk működni annál. Konkrétan azt kérdezte, hogy a politikai pártokat hogyan támogatjuk, hogyan nem, miért és miképp. Ahogy elmondtam, a javaslatunkban az áll, hogy közvetlenül ugyan együttműködünk politikai pártokkal, de nem támogatjuk azokat anyagilag konkrétan. Bár Egyiptom esetében például nagyon rugalmasak voltunk az ellenzéki pártok kapacitásépítésének segítésében. A pluralizmus erősítése tekintetében fontos ez. Hogyan szerveződik egy párt, hogyan működik a parlament, ezekre a kérdésekre választatva készen állunk erre, de azt el kell kerüljük, hogy mi választjuk ki a győztesét egy-egy választásnak. Tehát e- ez a cél ennek a tiltásnak. Ami az Európai Demokrácia Alapítványt, az endowmentet illeti, jól tudjuk, jól tudják önök is, hogy milyen hozzáadott értéket ad ez az alapítvány. A tagállamok persze más és másképp értékelik ezt, ami az önök szakbizottsága számára fontos lehet. Fontos látnunk, hogy nem lenne helyes, hogyha létrehoznánk ugyanaz alapítványt, de aztán a, az eszközből finanszíroznák annak működését, miközben már eleve az eszköz forráshiányjal küzdik. Hozzáadott értéket hoz endowment, hiszen kifejezi Európa azon vágyát és szándékát, hogy bátrabb szereplő legyen globálisan a demokrácia támogatásában, ám sajnálatos volna, hogyha ennek finanszírozása kiüris, tenné az eszköz költségvetését. Patrisznak mindjárt átadom majd a szót, de ami a finanszírozást illeti, többé-kevésbé a stabilitási eszköz módszertanát követjük. Tehát úgynevezett concept notokat kérünk be a partnerektől, és akkor ezek alapján tárgyalunk a potenciális kedvezményezettekkel, meghatározva a támogatás összegét, mikéntjét. Tavares úr példát kért, hogy hogyan működik a gyakorlatban ez. Szíria esetét tudnám fölhozni. Talán egyetértenek azzal, hogy ott Szíriában nem túl könnyű megszervezni egy pályázati kiírást, ám hiszen a, az internetes cenzor, cenzúra elleni harc abszolút prioritást élvez, tehát hogy kikerüljenek a képek Szíriából a, a híradások. Ezért a Concept Note tekintetében a civil szeretek együttműködve így határoztuk meg a, a kívánalmakat, és egy olyan szerződést tárgyaltunk meg, amely megengedi, amely lehetővé teszi a támogatását azon törekvéseknek, hogy a képanyagokat kihozzák, kisugározzák a, a hálózatok révén Szíriából. Ez tehát jó példa arra, hogyan működik ez a terepen. A jelentéstevő azt is megkérdezte, hogy áll a, a, az összekapcsolódás, az interfész a választási megfigyelési missziókkal. Itt is javítani kell, mert a missziók maguk ugyan jól finanszírozottak, hatékonyak, és nagy hatással vannak a választások pillanatában, ám olyan ajánlásokat is ki kell dolgozni, amelyek aztán később betartandók. És azzal egyetértek, hogy az eszközre vonatkozó finanszírozási eszközök nem elégségesek. Ezért gondoljuk azt, hogy többet kell tenni e területen, hogy kezeljük azt, amit ön felhozott. Jegle asszony, mi a helyzet a vidékfejlesztéssel? Kérdezte, köszönöm. Szerintem jól illusztrálja ez az eszköz kiegészítő jellegét. Megint példát hozok fel. Tanzániában például a jövőbeli vidékfejlesztési növekedési folyósókat alakítunk ki, a magánbefektetéseket támogatva, hogy a mezőgazdasági termelés felfusson az országban. Ez lehet, hogy a kisgazdákat sérti ez a projekt, és akár emberjogi kihatása is lehet a szem, az egyének számára. Az volna a rossz megoldás, ha azt mondanánk, hogy a vidékfejlesztéset támogatjuk a nagy eszköz, az egyik eszközzel, a kialakult emberjogsértéseket meg majd az eszközzel támogatjuk. Ez volna a rossz komplementaritás példája. Ezért mondjuk azt, az ilyen jellegű kérdéseket mainstreaming révén kell integrálni magába a vidékfejlesztési projektbe. És ne az eszköz kezelje ezt. Hasonló helyzet az egészségügyjel. Veder asszony közvetlen támogatások mechanizmusára tett kérdést. Bizony sok gond van a pályázási, pályázati folyamattal. Ez azonban nem csak erre az eszközre igaz. Minden pályázati eljárás nehéz. Nehéz pályázni, sokszor partnereink eleve sérülékenyek, ám az a javaslat, amelyet javasoltunk, a concept note és a tárgyalásos folyamat szerintem jó megoldás lehet erre és tájékoztatja az intézményeket. Howard úr, aki, aki legalább lélekben velünk van talán, ha teste nincs is itt, itt, itt az emberjog védőkkel kapcsolatban igen, szerintem is informálisan kell önöket folyamatosan támogatni a bizalmas vagy titkos projektek állásáról, az LGBT jogokkal kapcsolatban pedig utalunk a kettes cikk 1 es B pontjában a szexuális orientációra. Ha ez nem elég explicit, akkor lehet tovább javítani a fogalmazáson. Ugyanaz igaz a vállalkozásokra. Nem említjük konkrétan ezt a vállalkozás jogát, de lényegileg benne van a szövegben, lehet persze átírni azt. A delegált jogszabályokkal kapcsolatban. Először is. Alapvető fontosságú kérdés, a bizottság elnöke is megerősítette ennek fontosságát ezért van az, ezért azért nem tettük bele ebbe a szabályozásba, mert a horizontális közös végrehajtási szabályozásban szerepel, tehát azt javasoljuk, hogy átfogó módon kerüljön szabályozásra a közös végrehajtási intézkedések körében. Gomes asszonynak azt válaszolom, ugyanez a válasz a delegált jogszabályokkal kapcsolatban, de konkrét kérdés fel Etiópia tárgyában, hogy az IDF-hez e hogyan kapcsolódik, illetve hogy ne fosszuk meg a költségvetési eszközöktől azt. Megismételném az előző válaszomat. Ezért, épp ezért kell az, az eszközt egy holisztikus összefüggés rendszerben vizsgálni az adott állam emberjogi helyzetének részeként, költségvetési támogatásokat is vizsgálva, hogy olyan Etiópia -e a költségvetési támogatást, az ágazati támogatást, vagy nem, és akkor csak a civil szerzetekkel és a nemzetközi szerzetekkel együttműködve tudjuk nyújtani a támogatást. Ezért kezdtem előadásomat azzal, hogy jó időpont ez az emberi kérdések megtárgyalására, hiszen az összes többi szakpolitikai anyagban is szerepel ez, az Agenda for Change éppen most van a Fejlesztési Bizottság előtt, és bár az IDF nem költségvetésített, de az AKC országok vonatkozásában is vizsgáljuk és tárgyaljuk a parlamentben ezeket a kérdéseket, hogyan lehet az emberjogi eh, témákat az AKC országokkal kapcsolatban is megjeleníteni, és egy holisztikus megközelítést alkalmazni. Líbiáról is kérdeztek. Hogyan lehet azt garantálni, hogy az ellenzék megszerveződjék. Dolgozunk ezen. Már most is támogatjuk a választási jogszabály, a választójogi törvény megfogalmazásának folyamatát Líbiában, és a következő lépés az lesz, hogy a politikai pártoknak képzést nyújtunk. Megint csak jól illusztrálja ez, hogy nem egy pártot támogatunk a saját párt érdekei mentén, hanem, ahogy Líbiában is tesszük, a olyan témákban segítünk, mint a választójogi törvény megírása, és általában a politikai pártok tagjainak képzése. És a civil szervezetekkel is támogatnunk kell, amelyek figyelemmel kísérik ezeket a folyamatokat, és azt, hogy a szabályok megvalósulnak-e. Megpinen Scott úrnak válaszolok. Egyetértek önnel. Az emberi jogokat magas politikai szinten kell támogatni, a bizottság ezért mondta azt, hogy 45%-kal növeljék a, költségvetését az eszköznek, Körülbelül hetente egyszer döntünk a kis támogatásokról. Ez a legjobb és legrosszabb pillanata a munkámnak, amikor hetente egyszer aláírom a támogatások, támogatási kérelmeket. Hiszen egyrészt jó érzés ez, hiszen azonnal tudunk segíteni valakinek ezzel az eszközzel, ugyanakkor sokszor olyan esetekről kell lemondani, ahol az ember szíve megszakad. Jelenleg 250, a költségvetés 50 van folyamatban. Működik. És megint csak azt mondhatom, a bizottság tájékoztatja majd önöket formális és informális módon is arról, hogy a kis összegű támogatások hogyan alakulnak, hiszen tudniuk kell arról, mi történik. Megjegyzéssel éltek arról, hogy a múltban sokkal inkább fejlesztéspolitikai eszköz volt ez, és nem annyira emberjogi eszköz. Hát ez vitatható. Nyilván az a célunk, hogy azt biztosítsuk, hogy igazi emberi jogi eszköz legyen ez, konkrétan kihegyezve az emberi jogi kérdésekre. Abban lehet, hogy igazuk van, hogy a civil társadalmi szervezetek támogatásában sokszor kicsit félrement a dolog, és nem mindig a, a, a konkrét emberjogi kérdésekkel foglalkozó civil szervezeteket támogattuk ezen eszközökkel. Ám a támogatások jelentős része nemzetközi szervezetekhez megy, bár ezek közül nagyon sok kulcsfontosságú szereplő az emberi jogok területén. Ha a társfinanszírozásban megy el a pénz jelentős része az ENSZ belül, ugye ez is fontos lehet, de hát ha ez így alakul, akkor elfeledkezhetünk az, például az ellenzéki pártok, politikai mozgalmak, szereplők közvetlen támogatásáról. Ez csak egy megjegyzés. És az elnök asszonynak végül az őslakosok támogatásáról. Nem ez a szándék. Nem az a szándék, hogy csökkentsük ezt a tevékenységet. Abba is hagynám, mert régóta beszélek, ha kihagytam valami fontosat, akkor, akkor kollégámat fogom megkérni, hogy térjen ki erre. Csak gyorsan a rugalmasság kérdésére térnék ki. Először is továbbra is egyszerűsíteni kell a jogszabályokat, ahogyan ezt Barozó úrnak is már mondtuk, tehát ez célja ennek az eszköznek. És amikor az EIDHR-ről beszélünk, először is ugye az elmúlt két év során a civil társadalmat a struktúrát párbeszéd keretében támogattunk, meg kell nézni, mi az, amit még tehetünk a civil társadalom támogatása érdekében. Könnyebbé kell tenni az eljárásokat, egyszerűsíteni kell a napi szintű munkát, és ennek részeként készítünk erre vonatkozó dokumentumokat is. Másodszorban a képzés is rendkívül fontos éves egyeztetést tartunk a civil szervezetekkel, a nem kormányzati szervezetekkel arról, hogy hogyan tudunk jobban segíteni nekik, ugyanezt tesszük a delegációkkal kapcsolatban is hogy jobban oda tudjunk figyelni a civil társadalom aggodalmaira. Továbbá megpróbáljuk felülvizsgálni nem feltétlenül az eljárás lépéseit, hanem azoknak a formátumát, hogy ezt egyszerűbbé tegyük, hogy ne kelljen nagyon hosszú pályázatokat kitölteni. Ez összekapcsolódik egyébként a pénzügyi rendelet felülvizsgálatával, mert abban is vannak olyan módosítások, hogy például emeljük a kisebb támogatások küszöbét, tehát tovább egyszerűsítjük az eljárást, ami mindenkire vonatkozna. Tehát háromszor, négyszer annyi támogatást lehetne adni, egyszerűsítünk tehát, és végezetül arra az eszközre térnék ki, Krisztián már említette, hogy ez nem egy olyan eszköz, amely kevesebb lépést tartalmaz, hanem éppen gyorsítja a döntéshozatalt, gyorsabban tudjuk meghozni a döntéseket a fontos kérdésekben, tehát ez lenne a negyedik elem, ez az eszköz, amelyet szeretnénk. És a következtetésem még ugye teljesen megértjük a civil társadalom frusztrációját, de hát ez egy rendkívül versenyképes gyakorlat, ez összefügg azzal, hogy mennyire korlátozott a költségvetés is, és csak akkor tudjuk a problémákat megoldani, hogyha több pénz áll rendelkezésünkre. Elnök, köszönöm mindkét hozzászólónak a magyarázatát, a válaszokat, és még mielőtt Timán úrnak adnám meg a szót, emlékeztetnék mindenkit arra, hogy hát nincs sok időnk, a kérdések óráját eh, szeretném minél hamarabb elkezdeni 11 órakor, és eh, Graf Lambsdorff eh, előadó is itt van, tehát Timán Szúri a szó. Elnök asszony, először is én is szeretnék gratulálni önnek a azért, mert ismételten elnökké választották, és az alelnököknek is gratulálni szeretnék, és Lambsdorff koregának, mint előadónak szintén szeretnék köszönetet mondani az Európai emberi jogok és demokráciai eszközért. Szeretnék röviden szólni, mert úgy gondolom, hogy Schmidt úr nyilatkozatában messze menőleg bemutatott már mindent. A külügyi szolgálat kapcsán, hogy említeném, hogy ez egy tematikus eszköz, és a következő dolgokra szeretnék utalni. Úgy gondolom nagyon fontos megértenünk azt, hogy ez az új EIDHR mindössze 8 cikket tartalmaz, szemben a korábbi 21-jel. Tehát tényleg egy tematikai eszközre korlátoztuk. De annál fontosabb belátnunk azt, hogy a rendelet tervezet, amely ugye közös előírásokat tartalmaz. Ez kilátásba helyezi a pénzügyi eszközök végrehajtását, és van két olyan eszköz, amely közvetlenül kapcsolatban áll az EIDHR-rel a 6-os cikk és a 11-es. A 11-es cikk a kedvezményezettek, illetve a jogosultság kérdésével foglalkozik, a 6-os cikk pedig különleges eljárásokra vonatkozik, a pénzügyi eszközök kiosztása során. Arra törekedtem, hogy amikor tematikus módon próbáltuk kialakítani ezt az eszközt, mindenek előtt a második cikkben, amely ugye az eszköz hatáját definiálja. Ide beillesztettünk egy külön záradékot, amely a vallásszabadságra vonatkozik. Ez a korábbi eszközben nem volt benne. És tekintettel a, például a nigériai fejleményekre, vagy a pakisztáni és más országokban tapasztalható fejleményekre ezt fontosnak ítéltük meg. Ezen kívül a szólásszabadság és a média szabadság, a sajtószabadság kérdését is átfogalmaztuk, és beillesztettük ide az internet szabadságát is. És ami talán Hauit úr kérdéséhez köthető, a gazdasági, szociális jogokat és a kulturális jogokat is kifejezetten megemlítettük, és ezt a vállalati szociális felelősségvállalással hoztuk összefüggésbe, amit nagyon fontosnak tartok. Amit még ezen kívül szeretnék megjegyezni, az a következő. A külügyi szolgálat részéről mi úgy gondoljuk, hogy a strukturális párbeszéd, amely az elmúlt években a parlament és a bizottság között folyt, ez a jövőben is kell, hogy folytatódjon. Teljes mértékben támogatjuk ezt. Úgy véljük, hogy a parlament bevonása egyáltalán nem lényegtelen. Továbbá fontosnak tartjuk azt is, hogy a projektek végrehajtása egyszerűbbé váljon, és különösen amikor helyi pályázati kírásokról van szó az említett országokban, tehát ország, ez ugye az EIDHR specifikus része. Ott mindenképpen biztosítanunk kell azt, hogy a helyi nem kormányzati szervek jobban hozzáférhessenek ehhez az eszközhöz. És amit még szerettem volna megemlíteni, az az, hogy ezen eszköz keretében a jövőben is választási megfigyeléseket szeretnénk finanszírozni, és éppen ezért a külügyi szolgálat biztosítani fogja azt, hogy a 2006-ban született kompromisszum, amelynek értelmében ugye legfeljebb 25%-ot lehet rendelkezésre bocsátani a megfigyelésekhez. Ezt a küszöböt nem szabad túllépni. Ennek az az oka, hogy az emberi jogi projektek finanszírozása és a választási megfigyelések támogatása közötti egyensúly nem szabad, hogy felboruljon. Úgy vélem, hogy ezek olyan aspektusok, amelyek a külügyi szolgálat részéről, amelyek a külügyi szolgálat számára rendkívül fontosak. Egyébként pedig szeretném még megerősíteni, hogy a bizottsági kollégákkal szorosan együttműködünk, és arra törekszünk, hogy a küszöbön álló tanácskozások során a tanácssal és a parlamenttel is lehetőleg ugyanabba az irányba haladjunk. Elnök, köszönöm szépen, Timánsz úr, és végezetül Lambsdorff úr kap szót. Igen, hát igazából hosszú kommentárt ez nem tudok hozzáfűzni. Azt hiszem, hogy láthattuk a kollégák hozzászólásából, hogy a súlypontok tulajdonképpen melyek. Kifejezetten örülök annak, hogy az internet szabadságát figyelembe vették a felülvizsgálat során, aminek kapcsán azonban nem hallottam semmit a kollégák részéről. Ez az a kérdés, amelyet Howitt úr tett fel az LGBT jogokról. Tehát talán ezt el lehetne mélyíteni még egy kicsit. És amit mindenképpen szeretnék megjegyezni, Anna Gomes ugye a delegé, delegált aktusokra kérdezett rá, a szomszédság politikai eszközben ez kifejezetten szerepel, ezt ott megemlítjük. tehát magában a szövegben találkozunk ezzel a kifejezéssel, itt azonban meg kell néznünk még egyszer, hogy mi az, ami észszerű, mit szeretnénk kialakítani, de úgy gondolom, hogy az egyik legkényesebb, legbonyolultabb, de talán legérdekesebb kérdés is a demokrácia kérdése, tehát amire ugye a D betű utal az EIDHR-ben. Illetve ezt az EID-hez egyétől el kell különíteni. Ugye említette, hogy a pluralizmus érdekében folyik a kapacitásépítés a különböző szereplőkkel, de persze az EID, és ez volt ugye a lengyel elnökség célja, a politikai erőket is támogatja itt megfelelően elkülöníteni a különböző dolgokat, amire ugye Howitt úr is utalt, hogy mennyire nehéz, mi minősül már pártnak, mi az, amit még nem tekinthetünk pártnak. Ez olyas valami, amit a tárgyalások során azt hiszem, hogy már csak az adófizetők miatt is megfelelően meg kell közelítenünk, már csak azért is, hogy a jövőben hatékonyan dolgozhassunk. Egyébként pedig Szeretnék kitérni még egy olyan valamire, amit kihagytam, és ami megbocsáthatatlan részemről, szeretnék gratulálni önnek, elnök asszony. Elnök, én is köszönöm, és megemlíteném, hogy rendkívül jó, hogy van egy jelentéstevünk az EIDHR témájában, ami az afed is, aki az afed is ott van, és fontos, hogy itt ebben a bizottságban is foglalkozzunk ezzel. Korábban is hangsúlyt helyeztünk a szoros együttműködésre, és a politikai koordinátoroknak pedig azt szeretném mondani, hogy van ugye ez a munkacsoport, a struktúrált párbeszéddel foglalkozó munkacsoport, ahogyan ezt Richard is említette, és az EIDH-ra kapcsolatos munkacsoportot folytatni fogjuk. Arra kérném a különböző képviselőcsoportokat, hogy nevezzék meg azon képviselőket, akik részt kívánnak venni ebben a munkában, mert akkor már a következő Strasburgi egyeztetésünk során összehívhatjuk ezt a csoportot, az éves cselekvési programot is megvitathatjuk, és mit úr, önnek is mondom, hiszen említette, hogy meg kell találni a módját annak, hogy eh, hogyan tudunk eh, nem nyilvánosan ugye megállapodni abban, hogy mely projekteket támogatunk. Mindig felhasználtuk ehhez ezt a munkacsoportot, hiszen nem nyilvánosak az ülések. Szeretném még egyszer mindenkinek megkérdeni, megköszönni a vitában való részvételt, de azt is jeleznem kell, hogy késésben vagyunk, úgyhogy megértésüket kérem, hogyha a kérdések órája során a következő eljárást javaslom. Írásban ugye megkapta mindenki a kérdéseket, az érintett képviselő tehát tudja, hogy mit kérdezett, úgyhogy csak a címet említeném meg, és a bizottságot kérném, hogy rögtön válaszoljon is a kérdésekre. Az első kérdés Tavares úr kérdése, és ez egy Izraelben hozott törvényre vonatkozik, amely az illegális migránsokra utal. Ezzel kapcsolatban szeretném most meghallgatni a választ. Ki az, aki kész arra, hogy megválaszolja ezt a kérdést. Swan úr, parancsoljon. Oh, I was too quick. Lehet, hogy túl gyors voltam, mondja az elnök. Why is he not? Yeah, Now then he can pose the question. No. Hatte das Papier nicht dabei? very, very... Elnézést kell kérjek, hogy a legutolsó pillanatban estem ide be de egy másik kollégának kellett volna megválaszolni ezt a kérdést. Elnök, esetleg Tavares úr engedelmével volna egy másik kérdés, amelyet megválaszolna, és akkor arra térnénk ki először, és megvárjuk az illetékes kollégát, hogy megérkezzen. De az igazság az, hogy 3.4.11-kor akartuk elkezdeni a kérdések óráját. Szóval úr, megkérdezhetném, hogy melyik kérdés az, amelyet meg tud válaszolni? Áttérünk a következő kérdésre, ez Ukrajnával kapcsolatos. Kalenugran kollega vagyok a külügyi szolgálat részéről. Ami az Ukrajnával kapcsolatos kérdést illeti, a külügyi szolgálat természetesen szoros figyelemmel követi az ottani fejleményeket. A főképviselő is, a, illetve szóvivője kifejezte aggodalmait azzal kapcsolatban, hogy Julian Timoshenko korábbi miniszterelnök bíróság eljárása nem orvosolja az eredeti eljárás hiányosságait, és nyilván tisztában vannak azzal, hogy mi az álláspontunk. Ez ugye a nemzetközi standardokat nem tartotta tiszteletben, hiszen nem volt átlátható, méltányos jogi eljárás. Timosenko asszony aki az ellenzék fontos személyisége, az ellenzéki pártok képviselője, most nem tud indulni a következő parlamenti választásokon, és egyéb ellenzéki személyiségek is őrizetben vannak. Számukra sajnálatos, hogy a szelektív igazságszolgáltatás Ukrajnában továbbra is figyelmet igényel. Ami azt a részt illeti, hogy az ukrajnai fejlemények hogyan befolyásolják az elmélyített és átfogó kereskedelmi megállapodás tárgyalását Ukrajnával. Nos, az ősz során folytattuk a technikai egyeztetéseket, ezáltal egy szabadkereskedelmi térség hozható létre, egy elmélyített átfogó szabadkereskedelmi térség, amely a megállapodás része. A társulási megállapodáshoz köthető, és mindkét, egyrészt a civil társadalom és az ellenzék is fontosnak tartja mindezt, hangsúlyozták, hogy le kell zárni a tárgyalásokat, a megállapodás egyeztetését, ugyanakkor a december 19-i csúcson is egyértelművé vált, hogy az, hogy Ukrajna nem tartja tiszteletben a közös értékeket, illetve a jogállamiságot. Ez kulcsfontosságú lesz a politikai társulás és a gazdasági integráció előrehaladása szempontjából illetve a megállapodás későbbi végrehajtása szempontjából. A kérdés során felhang, felmerült az is, hogy a rendőrségi visszaélések felmerültek Ukrajnában. Mi úgy gondoljuk, hogy javítani kell a jelenlegi jogszabályokat a gyülekezés szabadsága kérdésében, hogy ezt közelítsék a nemzetközi előírásokhoz a rendőri beavatkozás, illetve a rendészeti szervek részéről az erő alkalmazása nem nincs kellőképpen szabályozva az országban, és ennek következtében gyakran túlkapásokra kerül sor a békés tüntetőkkel szemben. Továbbá azt várjuk el a hatóságoktól, hogy vizsgálják ki az ilyen visszaéléseket, és vegyék figyelembe a nemzetközi szabványokat. Biztosak lehetnek abban, hogy a külügyi szolgálat felveti Ukrajna irányában a kétoldalú párbeszéd, illetve fórumok során ezen kérdéseket, és mindig visszatérünk mindenre, hogyha erre kérnek bennünket. Elnök, köszönöm szépen, nincs további kérdés ebben a témában. Most pedig úgy látom, hogy Frida Gripholz nincs itt, úgyhogy talán átérhetünk arra kérdésre, amelyet Nicole Kill Nielsen fogalmazott meg, ez pedig az az erbajdzsáni emberi jogi helyzetre vonatkozik. Kaphatnánk választ erre a kérdésre is? Hát talán akkor inkább másképpen próbáljuk meg. Öt kérdés van önök előtt, Szuman úr. Melyik az a kérdés, amelyre most tudna választ adni? Elnézést kérek, de kollégákkal megállapodtam abban, hogy eljövök ide, és az érintett kérdésekre választ adok. Itt van az a kollega, aki az Etiópiával kapcsolatos kérdésre választ tudna adni, és Anna Gomes is itt van, úgyhogy talán akkor ezt a kérdést vegyük most elő. Tehát ugye a kérdés Etiópiára vonatkozott. Kérném, hogy ezt válaszolja most meg. Köszönöm szépen, elnök asszony. Thomas van Hadel vagyok, az afrikai osztályról, a külügyi szolgálat részéről. A kérdés az etiópiai helyzettel kapcsolatos, különös tekintettel ugye arra két svéd újságíróra, akit 11 éves büntetésre ítéltek terrorizmusra kapcsolatos vádak miatt. Az Európai Unió, a külügyi szolgálat és a bizottság is természetesen nyomon követi ezt az ügyet, és decemberben, amikor meghozták az ítéletet, Eston asszony aznap egy nyilatkozatot adott ki. Ebben kifejezte aggájait a terrorizmus ellenes törvények alkalmazásával kapcsolatban, és kifejezésre jutott azon reményeit is, hogy a svéd újságírók és az ugyanilyen vádak alatt álló etióp újságírókat szabadlábra bocsátják. Ami Martins Kibét és Johann Persont illeti, egy új helyzet állt most elő, hiszen elfogadták az ítéletet, úgyhogy az etiópiai jogi eljárás ezáltal véget ért. A svéd kormányjal együtt nyomon követjük az eseményeket, és dolgozunk a színfalak mögött Svédországi a vezető szerep most, mi követjük őket, úgy gondolják, hogy a csendes diplomácia hatékonyabban elérheti a szabadon bocsátásukat. A két svéd újságíró esete volt ugye az első két olyan eset, amelynek során Etiópia a 2009-ben elfogadott terrorizmus ellenes törvényeket alkalmazta. Öt etióp újságírót bűnösnek találtak, és az ítélet várhatóan január 26-án születik meg. Ez pedig általánosan is felveti azt az aggályt, hogy milyen széles körben alkalmazzák ezt a törvényt, hiszen nagyon széles körben értelmezik, hogy egyáltalán mi minősül terrorizmusnak. és a végrehajtás természetesen korlátozza a sajtószabadságot és a szólásszabadságot is. Ami a terrorizmus fenyegetését illeti Etiópiában, ezt nem tagadjuk. A közelmúltban ugye Észak-Etiópiában európai turistákat is megtámadtak. Ez bizonyítékul szolgál erre a fenyegetésre, tehát jogosnak tartjuk azt, hogy Etiópia lépéseket tesz a terrorizmus elleni küzdelem terén. Ugyanakkor azonban úgy véljük, hogy a terrorizmus ellenes küzdelem nem szabad, hogy egy eszköz legyen a politikailag másként gondolkodók ellen. Ezért hivatalosan is arra kértük a kormányt, hogy először is az emberi jogok kérdésében kezdeményezze a politikai párbeszédet, a szabadság, a szólásszabadságot, a sajtószabadságot érvényesítse. A kérdés másik része pedig az Európai Unió fejlesztési támogatásával kapcsolatos, valamint a kotonúi megállapodás emberi jogi záradékához kötődik. Úgy gondoljuk, hogy Jelen pillanatban fontos a párbeszéd az országgal, ez hosszú múltra tekint egyébként vissza, és ahogyan említettem, szoros figyelemmel követjük az egész helyzetet, és a nyolcas cikk értelmében kértük a politikai párbeszédet a hatóságoktól. Köszönöm szépen, van-e további kérdés az önök részéről? Mikrofont kérünk. It's a long-standing partnership. Ez egy hosszú múltra visszatekintő párbeszéd egy elnyomó rendszerre, amely figyelmen kívül hagyja az emberi jogi jogsértéseket, azt, hogy milyen elnyomást alkalmaz a kormány a néppel szemben. Tehát most régóta folyik ez, csak éppen most fogadták el a törvényt, tehát komoly visszaéléseket figyelhetünk meg. Az elnyomás kiterjed az állampolgárokra és a külföldi, külföldiekre is. Nem hiszem, hogy ez a diszkrét megközelítés, ez igazából eredményes lesz. Remélem, hogy az lesz, de attól tartok, hogy nem fog ez így működni. És azt szeretném kérdezni, hogy ez a két újságíró miért fogadta el azt, hogy bűnösnek vallja magát? Jelen volt valaki az Európai Unió delegációja részéről, aki az eljárás során velük volt, tanácsa látta el őket, hiszen tudom, hogy Etiópiában az emberek gyakran bűnösnek vallják magukat, bármilyen vád éri őket. Ez volt az eset egy korábbi ellenzéki vezetővel is, akit életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Ő bűnösnek vallotta magát, majd kegyelmet kapott és szabadlábra helyezték. Tehát nem tudom, hogy az EU részéről ott volt-e valaki, illetve volt-e jogi képviselő, akinek, akiről tudomása lenne az Európai Uniós delegációnak, hogy egyáltalán miért vallották magukat bűnösnek ezen újságíró. Köszönöm szépen, Gomes asszony. Kérném, hogy válaszoljon erre a kérdésre. Köszönöm. Amiről tudomásom van, az az, hogy az Európai Unió delegációja, ugye Svédország, az Egyesült Államok és mások is követték az eljárást megfigyelőként. A svéd kormány svéd jogi képviselőket küldött, és tanúk a világ minden részéről vallomást tettek. Azt nem tudom, hogy milyen jogi tanácsadásban részesültek, azt sem tudom, hogy milyen megfontolásból nem lebeztek fel. Rendben, akkor ennyiben maradunk. Köszönöm ezt a választ. És a következőt javasolnám, hogy mit is tegyünk ugye a további kérdésekkel. Nem tudom, hogy megérkezette már Swan úr. Sorry, an organization with a thousand faces, uh, I don't know them all, but... Um, ennek a szervezetnek ugye száz arca van, de ha jól tudom, akkor úton van az a kollega, aki az Izrael kapcsolatos kérdést meg tudja válaszolni. Én minden esetre egy rövid választ tudok adni az amerikai törvénye kapcsolatban. Nem tudom, hogy ez segít -e önöknek. So I think... Um, um... Rendben, akkor uh, Frida Bibholz kollégája, Nicole Kiel Nielsen meghallgatja Frida kérdésére a választ. Van úr, parancsoljon! Okay, sorry, I was um, expecting the, the, the question first, but uh, on, on the subject... Ami az NDA e témáját illeti, csak annyit mondanék erről, hogy uh, a jogszabály megfelel a nemzetközi követkelményeknek, és elemezzük uh, az EU-USA megállapodásra kivetett hatásait, különösen az olyan aspektusokat, amelyek nincsenek benne az Obama nyilatkozatban, például, hogy a terrorizmussal vádolt európai állampolgárokat fogva tarthatják-e vizsgálat nélkül. A szolgálat felvette a kapcsolatot az Egyesült Államok hatóságaival ebben a témában. Elnök, van-e további kérdés? Nincs. Tényleg most már szorít bennünket az idő. Kill Nielsen? Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést kérek. Azerbajdzsán témájában szeretnék kérdést föltenni, és el kell mennem. Hogyha valaki választ tudna adni erre a kérdésre, akkor még egy kérdéssel ezt kiegészíteném, egy nagyon is aktuális kérdéssel. Hadd mondjam el, hogy a különleges jelentéstevő aki az azerbajdzsáni fogvatartogattakkal foglalkozik az Európa Tanácsban, ugye Azerbajdzsán ennek az Európa Tanácsnak a tagja, és ez, ez a jelentéstevő nem kapott azerbajdzsáni vízumot, és ez a legfrissebb mai hír, tehát ezzel kapcsolatban szeretnék egy kérdést föltenni. A szólásszabadság korlátozásával kapcsolatban Azerbajdzsánban. Köszönöm szépen. Köszönöm. Konkrét kérdés hangzott el. Azt hiszem, hogy nagyon hasznos lenne, hogyha a nyitott kérdésekre akkor válaszolnának, amikor az egyéb kérdésekhez jutunk a napirendben, hogyha erre lehetőség van, jó lenne, ha nem, akkor, és ugye ez ma délután esedékes, hogyha erre nincs lehetőség, akkor azt kérném, de ugye nem ez a szabály, azt kérném, hogy írásos választ kapjunk a kérdésekre, amit küldjenek el a kérdés föltevőjének, illetve a titkárságnak egy másolatot küldjenek azért, mert mindannyiunkat érdekelnek ezek a válaszok. Rendben? Nagyon remélem, hogy nem lesznek ilyen félreértések a következő alkalommal, hiszen mindig is nehézséget okoz az, hogy pontosan itt legyen az adott képviselő. Üdvözlöm Brock urat, új tag. Brock úr, üdvözlöm Önt itt a, a szakbizottságban. Egy zöld tábla van ön előtt, a DROA képviselőjeként, de köszöntöm önt, az AFET elnökét. Hamarabb lezárt tudtuk, hamarabb elérkeztünk a napirend végére, de fél tizenkettőkor kezdjük a kibővített elnökségülést, tehát kérem, hogy maradjon itt. Köszönöm szépen, elnök asszony, csak a jelenlétemmel szerettem volna jelezni, hogy mennyire fontosnak tartom az albizottság munkáját, és szerettem volna jelezni, hogy az albizottsággal és az elnökséggel is szeretnék az elkövetkezendő hetekben egyeztetni arról, hogy hogyan tudjuk erősíteni a munkánkat, az együttműködésünket, előre vinni így a munkánkat, a közös érdekeinket, az emberi jogok érvényesülését, az emberi jogi záradékot a kereskedelmi megállapodásokban, tehát hogyan tudjuk még operatívabbá alakítani az emberi jogi politikát, ez fontos, fontos, hogy közös nevezőt találjunk, közös úton haladjunk, és szerettem volna jelezni, hogy ezért vagyok most itt. Köszönöm szépen. Azt hiszem, akkor mindannyiunk nevében és a többi képviselő nevében is elmondhatom, ma nagyon sokan voltunk itt, az EIDHR eszközről beszéltünk, csak ezt most már lezártuk, de természetesen nagyon örülök, én is rendkívül örülök annak, hogy időt eh, szánt arra, hogy eljöjjön ide az AFET elnökeként, hiszen a helyzet mindig az, hogy albizottságként nincs is eh, akkora nézeteltérés a főbizottság eh, véleményétől. Egyetértünk tehát, de hogyha megnézi azon állásfoglásokat, amelyeket kidolgozunk, ezeket az AFET-en is keresztül kell vinni. És aminek örülünk most, az az, hogy ez a DROA Plus, DROA Plus rendelet megvalósulhat, tehát több szakértő csatlakozik hozzánk, több saját kezdeményezésű jelentést dolgozhatunk, és éppen ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy önökkel egyetértésben állapodjunk meg abban, hogy hogyan tudjuk tisztázni azt, hogy milyen saját kezdeményezési jelentéseket dolgoz ki melyik képviselő, hogyan tudunk majd szakértőket meghívni, tanulmányok elkészítéséhez megbízást adni, tehát ezt nagyon fontosnak tartom és mivel az idő rendkívül értékes, azért jó lenne, ha itt maradna egy kicsit, és akkor elkezdhetnénk fél tizenkettőkor a kibővített elnökség ülését. Uh, uh, az összes többi kollégának mondom, hogy a nagy bűróülés zárt ülés lesz, tehát a kibővített bűróülése. Zárt ülés lesz, három órakor folytatjuk az uh, amerikai, interamerikai emberjogi bíróság kapcsolatos meghallgatással folytatjuk délután háromkor.